Megkezdenénk a ülést, kérem foglaljanak helyet. Also people from the Polish A lengyel képviselet kollégáit is kérem, vagy kedves kollégák, a mai napon hivatalosan megkezdődik az írelnökség a Regi Bizottságban Január eleje óta persze tudom, hogy ír elnökség van, de első alkalommal jár nálunk a miniszter Brendan Howlin, ő a tanács elnöke ezen a területen, a kohéziós politikáról van tehát szó az ír elnökség ideje alatt. A közpénzekért felelős miniszter, de kérem, hogy ne húzzuk az időt, meg is adom a szót önnek. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt képviselők, elnök asszony, hölgyeim és uraim, mindenek előtt nagyra tartom, hogy Fán Nisztelor új nyakkendőt hord, ez mindenképpen szolidaritást mutat, még mielőtt elkezdeném az előadást. Ez az ír elnökségi nyakkendő. Először is köszönöm szépen, hogy találkozhatok önökkel a mai napon, és eszmét cserélhetek egy olyan politikai területről, amely, és ebben mindegyetértünk nyilvánvalóan, kulcsfontosságú szerepű, hogyha vissza akar térni Európa növekedésre. Az elmúlt hónapok alatt lehetőségem volt találkozni miniszterként, a tanács elnökeként, az elnökasszonynal és több képviselővel, és a kohéziós csomagról véleményt cserültünk. Ezen a héten meglátogattam Brüsszelt, és itt folytathatjuk a már korábban megkezdett párbeszédet. Azt gondolom, hogy ez nagy szerepet játszik abban, hogy közös felfogást alakítjunk ki az ír elnökség idején folyó munkákról. Örülök a szoros együttműködésnek az ír elnökség és a regi szakbizottság között a következő hat hónapban. 2013 a 40. évfordulója az ír csatlakozásnak az Európai Unióhoz, akkoriban Európai Gazdasági Közösségnek hívták. Az Európai Uniós tagság rendkívüli szerepet játszott Írország szociális, gazdasági és politikai fejlődésében az elmúlt négy évtizedben. Az elmúlt időszakban az Európai Unió kulcsfontosságú szereplő volt az ír talpraállási programban. Természetesen nagy kihívást jelent, hogy helyre kell tenni a gazdaságot és a közpénzek ügyét a hazámban. Azonban meg akarjuk oldani ezt a kihívást, és meggyőződésem, hogy a piaci finanszírozáshoz és a fenntartható növekedéshez visszatérhetünk, és elérjük a korábbi életszínvonalat és foglalkoztatást. Az ír kormány meggyőződése, hogy az Európai Uniós tagság fontos a talpraállásban és az ország jövőjében. Továbbra is elkötelezettek vagyunk az uniós megközelítés mellett, hogyha az Európai Uniós Unió a munkát kell végezni. Sok minden változott 1973 a csatlakozás óta. Nem csak arról van szó, hogy 27-re növekedett, sőt nem csak 28-ra a tagok száma, hanem az unió is szélesedett és mélyült is egyben. Az egyik legfontosabb eh, tendencia az volt, hogy az Európai Parlament szerepe erősödött ez az erősödő, megerősödött szerep a parlament esetében olyas valami, amit én külön üdvözlök személyesen is. Egy parlamenti képviselő vagyok, elkötelezett módon jövő hónapban majdnem 30 éve tagyok, tag, vagyok tagja az ír parlamentnek. Dolgoztam a felsőházban, ahol alelnök is voltam, sőt az alsóháznak is tagja voltam hosszú ideig. Ez egy olyan tapasztalat, amely fontos szerepet játszik a közpénzekért és reformért eh, felelős miniszterként végzett munkában reform szerepemben szeretném modernizálni a parlamentünk munkáját, a nemzeti parlamentről van szó, mindenek előtt a parlamenti vizsgálatok területén. Szeretném erősíteni a parlamenti képviselők szerepét. A válságot követően helyesnek tartom, hogy a kormányzás rendszerét egy reformnak vessük alá. Meggyőződésem, hogy ilyen szellemben az Európai Parlamentnek is erőteljesebb szerepet kell játszani. A parlamentnek teljes mértékben szerepet kell vállalni a jogalkotási keretben, és mindenekelőtt a kohézió területén, hiszen ezzel tudjuk Európát közelebb hozni a polgáraihoz. Ez olyan fontos felismerés, amelyet az európai polgár évében 2013-ban szem előtt kell tartani. Minden, nagyon örültem annak, hogy az ír elnökként találkozhattam a parla, az Európai Parlament elnökével, Schulz úrral, és lehetőséget kaptunk arra, hogy az elnökök konferenciáját is találkozzunk a tagokkal. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül pozitív tan- tanácskozás volt mindkét szémszámra. Biztosítatom önöket, hogy ilyen konstruktív megközelítésben kívánunk továbbra is dolgozni. 2013 hetedik alkalommal, 2013-ban hetedik alkalommal elnök Írország a tanácsban. Az elnökség bizonyítja, hogy ez valóban egy olyan unió, egy strukturált szervezet, amely kis és nagy állatokat is, államokat is képes, képes befogadni. Ez fontos szerepet játszhatnak kisebb államok is a politika kialakítása, mint Európában. Az elmúlt időszakban sikeresek voltunk, és meggyőződésünk, hogy a siker nem a véletlen műve, hanem kemény elkötelezett munka eredménye. Ez az elnökség Írországnak lehetőséget ad arra, hogy bemutassuk és bizonyítsuk, hogy továbbra is elkötelezett és konstruktív tagjai vagyunk az Európai Uniónak, és részesei vagyunk az európai döntéshozatali folyamatnak. Igyekszünk hozzájárulni a saját országunk talpraállításával Európa további fejlődéséhez is. Meggyőződésem, hogy meg kell oldani azokat a problémákat, amelyekkel az Unió szembesül, és várjuk, hogy partnereinkkel együtt a jelenlegi gazdasági válságból még erősebben kerüljön ki Európa. De természetesen nem becsülhetjük alá a nehézségeket. Olyan elnökségünk alatt tisztességes, őszinte és gyakorlatias munkát kívánunk folytatni. Együttműködve valamennyi EU intézménnyel, hogy a napi rendünket konstruktív módon, konszenzus alapon valósítsuk meg. Ez a megközelítési, megközelítési jót tett Írországnak az elmúlt időszakban, és nyilván fontos lesz a következő hat hónapban is. Az ír elnökség fair és pártatlan módon kívánja alakítani a parlamenttel történő együttműködés is, együttműködését is. Ugyan a, a parlament nagyon fontos társjogalkotó, és ezzel Írország is tisztában van. Egy konstruktív együttműködésre van szükség a parlamenttel, és így tudjuk elérni az ambíciózus célok megvalósulását. Természetesen a feladatok nagy kihívást is jelentenek az EU-nak és Írországnak is. Az EU-nak fontos szerepet kell játszania valamennyi tagállam gazdasági talpraállásában. A legfontosabb stratégiai prioritás elnökségünk alatt annak a hangsúlyozása, hogy elinduljon az EU gazdasági talpraállása, hogy munkahelyet teremtsünk és versenyképessé tegyük a kontinenst, a stabilitás, a munkahelyteremtés és a növekedés áll a elnökségünk központjában az elnökségi program érezhető döntéseket fog hozni annak érdekében, hogy a stratégia prioritásokat kijelentsük. Kilenc különböző tanácsi formációban fogunk dolgozni ennek érdekében, és valamennyi ügyben együttműködünk a parlamenttel. A program három fő elvre épül fel egy az embereket középpontba állító talpraállás, amely hosszú távú lehet, egy munkahelybarát beruházási politika Európában, és a partnereinkkel Európában és Európán kívül együtt kívánunk működni. Mint már bevezetőmben elmondtam, a kohéziós pénzek nagyon fontos szerepet játszanak a napi rendünkben. Munkahelyeket akarunk teremteni, növekedést akarunk, és először elő akarjuk segíteni a beruházásokat egy intelligens, fenntartható és befogadó növekedés érdekében. 40 év tapasztalat azt mutatja, hogy a kohéziós politika az egyik sikersztori Európában. Ez a szolidaritáson alapul és, alapul és az integrációt igényli az integráció és a szolidaritás nagyon fontos jelentést hordoz magában, és fontos szerepet játszik, ha meg akarjuk szüntetni a gazdasági különbségeket, és ez rendkívül fontos 27 tagállam 500 millió polgárai számára, hiszen itt még 271 régió is működik. A pénzügyi beruházás az EU költségvetésből fontos a tagállamok szempontjából, hogyha változást akarunk és bátorítást számos területen. Az ír tapasztalatok a kohéziós területen nagyon pozitívak. A kohéziós politika fontos szerepet játszott az ír gazdaság fejlődésében. Az egyik nagy dolog, amit itt elindítottunk, az a Peace program. Észak-Írország és Írország határai területén a béke és az együttműködés politikáját irányozza ez elő, és ezt az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza. A PISZ program célja az, hogy erősítsük a békés egymás előtt élést, és a megbékélést segítsük elő oly módon, hogy a közösségek egymás mellett élnek, és egy közös társadalom alakulhat ki mindenki számára. Az Európai Unió mindig is erőteljesen támogatta a békét az egész Európai Unióban. Ezt, én, ezt egyébként bizonyítja az elmúlt évi Nobel-díj is az új kohéziós politika szorosan összefügg a több éves pénzügyi keretről folyó tárgyalásokkal. A novemberi tanácsülésen nem sikerült megállapodni a több éves keretben. Ez természetesen fontos szerepet játszik az egész jogalkotási menetrend szempontjából. Az elnökség természetesen minden rendes jogalkotási eljárást be fog tartani azt ambicionálom, hogy társjogalkotóként jogalkotóként az ír elnökség hat hónapja alatt egyességre kell jutnunk. Meggyőződésem, hogy ezt sikerülhet is elérni ami, a, a tárgyalások alapján, amit eddig lefolytattunk. Minden esetre a cél nagyon egyértelmű. Jogalkotóként elő kell készíteni azt a jogbiztonságot, amely strukturált és tisztességes módon biztosíthatja 2014-től a program elindulását. Önök is tudják, hogy a tanács részben általános megközelítést kíván elfogadtatni, el, kívánt elfogadtatni áprilisban, júniusban, októberben, elmúlt évben. Az ellenek a végleges rendelkezéseket, a preambulumot tartalmazta, és az, a területi együttműködés európai csoportjára vonatkozó jog módosítását tartalmazza. Remélem, hogy ezekben a kérdésekben sikerül februárban megállapodni a tanácson. Szeretnék köszönetet mondani a Ciprus és Dán elnökségnek a fáradozásaikért és a fontos eredményekért, amiket elértek a bonyolult jogalkotási folyamat kialakítása során, és természetesen emlékeztetni kell arra a nagy szerepre, amit a lengyel elnökség játszott 2011-ben a politikai témák feldolgozásában. Nagyon fontos azt is tudni, hogy a jogalkotási csomag a parlamentben megfelelő helyre kerüljön. Meggyőződésem, hogy a regi szakbizottság eh, élénke foglalkozik azokkal az anyagokkal, amelyek fontosak a több éves pénzügyi keret szempontjából. Kompromisszumot eh, sikerült elérni egyes területeken az európai szociális alapra vonatkozó szabályozásban. Meg azt gondolom, hogy idén jól kezdődik ez a folyamat, de nem szabad alábecsülni a célok, a feladatok nagyságát, hogyha ezt a bonyolult jogalkotási folyamatot el akarjuk fogadtatni. Az operatív programot a 27 tagállam körében, illetve 28 tagállam körében el tudjuk fogadtatni 2014-ig. Mindenki részt vesz a kohéziós politikában, Európában természetesen, és ezt meg kell értetni mindenkivel. A legfontosabb az emberek kérdése. Meg, a lehető leggyorsabban meg kell állapodni, hogy a dolgok működni tudjanak, és ez feltételezi, hogy a stratégiai programblogban kompromisszumot alakítsunk ki. Mindkét jogalkotónak továbbra is konstruktív megközelítést kell alkalmaznia az elnökség nevében elmondhatom itt a szakbizottságnak, hogy elkötelezett vagyok az együttműködés mellett az Európai Parlamenttel, társok jogalkotóként. A tisztviselők valamennyien ilyen értelemben dolgoznak a részünkről, és együtt kívánnak dolgozni a szakbizottság tagjaival. Valamennyi tárgyalás során különbségek vannak a felek között, de nyárra ki kell alakítani egy megfelelő menetrendet az elnökség, én magam is, és a kollégáim is rendelkezésükre állnak. Nagy örömmel térnék vissza az ír elnökség vége felé a szakbizottságba, hogy eredményes munkáról számolhassak be. Elnök asszony, írül mondok köszönetet a szakbizottságnak egy idézettel. Két ember olyas valamit is lát, amit egy nem tud. Ilyen értelemben nagy Örömmel várom az eszmecserét. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen! Miniszter úr, a hagyományaink értelmében szeretném megkérdezni most a frakciók koordinát, koordinátorokat. Lambert a gyönyörű nyakkendővel kezd meg az eszmecserét. Nagyon jó, hogy meghallgathattuk a miniszter beszédét a Cameron beszéd után, amely ma reggel volt. Nagyon pozitív üzenete volt. Át kell, át kell a Nagy-Britannián, hogyha Európába jön. És igen, igazából ezt vártuk. és a szakbizottságunk jelentős költségvetéssel rendelkezik, és hogyha valami több, mint 300 milliárd, ami a szociális alapokban megvan, kohéziós alapokban, regionális fejlesztési alapokban és a többi alapban, akkor Itt egyetemen befektetési politikáról van szó. Főleg azokra az eszközökre utalnék, amelyekkel rendelkezünk pillanatnyilag a jogalkotásban, és nem csak saját szerepünknek felelünk meg, hanem kiegészítjük a többi szereplőt, a parlament, a tanácsot és a bizottságot. Az országok most partnerségi megállapodásaikat készítik elő. Ez nem lehet, hogy 2014-ben legyen egy elveszett periódus. Tehát együtt kell működnünk, gyorsítanunk kell az együttműködésen. Azt hiszem, hogy az elkövetkezendő hónapokban nagyon sok haladást érhetünk el. Ez az egyik megjegyzés. A második. A miniszteri tanácskozást nem találtam a beszédben. El van rejtve valahol itt az általános ügyek tanácsánál? Egy picit össze vagyok zavarba, hiszen teljes mértékben tiszteletben tartják a parlament társjogalkotói szerepét, említette, szólt a tárgyalási dobozról is, nagyon lényeges megjegyzések. És ez közvetlenül érinti a felelősségeinket. Azt szeretném hallani, hogyha itt van a több éves pénzügyi keret, és néhány cikket ebből kiválaszt. Tehát a makrokondicionalitás, a capping, nagyon sok olyan hely van, ahol lehet tárgyalni. Tehát, hogyha idő nyomás van, akkor ez nem a megfelelő módszer. Tehát azt szeretném hallani, hogy ezeket a pontokat mind átnézzük-e, és eldöntjük, hogy mi észszerű. Tehát, hogyha a tanács nem akarja így a tövős pénzügyi keretet, akkor lehet róla tárgyalni. Nagyon fontos, hogy tárgyaljunk. Nagyon fontos, hogy végrehajtsuk azt a munkát, amelyet most folytatunk, hogy végéhez vigyük a különféle rendeletekben. Az utolsó megjegyzésem, tudom, hogy a többi kollega is szeretné beszélni. Gégen Quinn asszony nagyon nagy súlyt fektet az innovációra, a szinergiák kialakítására. És hogyha megnézzük a több éves pénzügyi keretről folytatott vitát, és megnézzük, hogy mi történik a költségvetéssel, a kutatás és fejlesztés költségvetésével, és megnézzük, hogy milyen tematikus prioritások vannak a regionális alapokban, akkor itt tényleg kialakulhat egy jelentős szinergia a tudás, a kutatás, az infrastruktúra, oktatás területén. Főleg, ami az európai regionális alapokat illeti. Nagyon fontos, hogy a világméretű kompetenciáinkat megfelelő módon alkalmazzuk. Főleg akkor, amikor nagyon sok fiatal a munkaerőpiacon kívül van. Tehát van mit tennünk. Köszönöm, hogy eljött. Meg vagyok győződve, ugyanúgy, mint ön, hogy a fél éves elnökségük alatt megállapodunk. Nem mehet ez át 2014-re, a választások előttre. Nem lehet, hogy ne legyen új működő kohéziós politikánk, amely tényleg működik. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Az elmúlt napokban gyakran hallom, hogy az Európai Tanács február 7-én, 8-án lesz. Ez pedig reményel tölt el, hogy a több éves pénzügyi keretben megállapodhatunk. Ez a politikánk előfeltétele. Nincsen évről évre haladó kohéziós politika. Nagyon fontos, hogy meglegyen a pénz, hogy meglegyenek a prioritások. Tehát ez volt a vita alapja. Mindenképpen szükség van eh, egy rendszerre, a rendszert pedig eh, be kell fejezni. Akkor fejezzük be. Köszönöm szépen ezeket a kötelezettség vállalásokat, Lambert. Ó, a tárgyalásokat le akarod zárni. Hát ez nagyszerű. Lezárod a trilógust. A jó hírek hírnökét nem szokták kivégezni. Most a szocialisták részéről ugyanerre van szükségünk. Stavrakakis úr, köszönöm szépen. Elnök asszony. Igen, tisztelt miniszter úr. Konstance Krél nevében, koordinátor asszonyunk nevében megköszönni, hogy eljött, sajnos nem tud eljönni, de a frakcióm nevében is szeretném üdvözölni itt a szakbizottságunk soraiban. Elismerjük, hogy nagyon nehéz időben veszi át a soros elnökséget. A több éves pénzügyi keretről van szó 2014 után. Volt trilógus decemberben. A tanács és a parlament azt mondták, hogy eh, most a tagállamokkal is tárgyalni kell a programról. Utána pedig eh, a kormányok elkezdhetik eh, az új tervezési időszak előkészítését. Ezt szeretnénk nyárig megoldani, és reméljük, hogy a parlament és az írelnökség között összhang lesz. Miniszter úr azt mondta, hogy különböző fontos elemek vannak, fejlesztés, együttműködés, szociális összefogás, szolidaritás, foglalkoztatás, ezek nagyon lényeges elemek, nagyon lényeges eszközök az Európai Unió számára. Hiszen stabilitás is szeretnénk elérni a központi és a periférien elhelyezkedő területek között. Nagyon fontos ezért a versenyképesség, hogy megfelelő munkahelyek jöjjenek létre. Most még tennék egy megjegyzést az alapok és a éves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokhoz. Van Rompuy úr is fontos szerepet játszik, azonban önnek is, soros elnöknek nagyon fontos szerepe van. Mindig eh, vitáztunk, és természetesen eh, olyan elemekre is szükségünk van, amelyek a kohéziós alapokról szólnak. Ez nagyon fontos számunkra, nem csak a szakbizottságunkban, hanem a frakcióinkban is. És szeretünk volna pontosan rákérdezni, hogy a kohéziós alapokról és a többős pénzi keretről szóló tárgyalásokról milyen véleménnyel van. Minden jót kívánok a soros elnökséghez, és minden európai polgárnak nagyon jó évet kívánok. Köszönöm szépen. Most a liberális nevében Geleger úr. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném üdvözölni kollégámat. Sokáig kollégák voltunk az ír parlamentben. Nagyon örülök, hogy eh, ma itt van miniszterként is felsorolta a prioritásokat hiszen itt nagyon sok együttműködési lehetőség van szakbizottságunk és az elnökség között. Nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk fejleszteni a régiókat. Hogyha megnézzük Írország térképét, az én választókerületem Írország Alaszkája. Az egyik oldalán az Atlanti-óceán van, a másik oldalán Észak-Írország. Nagyon sokat profitáltunk az Európai Uniós tagságból. És örülök, hogy megemlítette a béke folyamatot is. Korábban is itt voltam már az Európai Parlamentben, akkor, amikor bejelentették a tűzszünetet. Akkor Jacques Delors volt a bizottság elnöke, üdvözölte ezt a bejelentést, és azt mondta, hogy Európa pozitívan, gyakorlatilag fog erre reagálni. Azonban Európa azonnal reagált. Nem úgy, ahogy szokott, viszonylagos késéssel. És létrehozták 85-ben a Észak-Írországnak szóló alapot. És ez nagyon fontos szerepet játszott a béke folyamat szempontjából. A parlament teljes mértékben támogatta a biztos, a bizottság elnökét. És sikerült egy béke és megbékélési folyamatot létrehozni. Vannak még egyéb alapok is, tehát interreg alapok, amelyek hasznosak voltak a határvidéken. Azonban a megbékélés európai alapoknak köszönhető. Tekintsük vissza az elmúlt hét évre. Az Európai Unió 275 millió eurót szánt a béke alapra. És az ír miniszterelnök Strasbourgban múlt héten úgy szintén szólt a béke folyamatról és a megbékélésről. Azt mondta, hogy mindenképpen folytatódik ez a politika. Hogyha belegondolok az északi és a nyugati ír régiókba, a múltban ezeket egyes célterületnek nevezték. És aggódom, hogy megmaradnak-e az alapok ezeknek a régióknak. A 2000-es évek elején itt befektetések is történtek. Azonban nagyon sok minden nem változott meg. Igen, az útak, a közutak infrastruktúrája javul, de ezen kívül nem történt sok minden. És ez pedig számunkra nem jó. Hiszen itt a egyfőre eső GDP az EU 27-ek 90%-a. nem tudom, hogy ezeket a régiókat újra kategorizálják-e. De az biztos, hogy itt van egy 16 százalékos munkanélküliség, és ez a legmagasabb Írországban. Azonban ez még mindig 20 százalék az európai átlag alatt van. Haulin úr hogyha a több éves pénzügyi keretben 2014 és 20 között meg lehetne -e említeni ezeket a régiókat. Nagyon sok régió van Európában, nagyon sok tag tudna más régiókat említeni, amelyek szenvedtek a növekvő munkanélküliségtől és a gazdasági visszaeséstől. Tehát ezeket is újra kategorizálták a strukturális alapok számára meg kell néznünk, hogy milyen precedensek voltak. Hogyha visszanézünk 2007 és 2014 között, akkor 20 országban voltak olyan régiók, amelyek megfeleltek további alapoknak. Úgy gondolom, hogy fejlesszük ezeket a régiókat nem csak Írországban, hanem az Európai Unió más tagállamaiban is. Ne büntessük ezeket. A 2007-2014-es referencia idő miatt. Sajnos nem annyira rózsás a helyzet, mint amennyire statisztikák ezt esetleg sejtetik. Miniszter úr gondolja ezt végig. Biztos lehet a parlament támogatásában, most pedig eh, mandátum alatt sok sikert kívánok, és remélem, hogy nagyon sikeres elnökség lesz. Eddig eh, hat nagyon sikeres elnökségünk volt, és remélem, hogy miniszter úr és kollégái garantálják a hetedik sikeres elnökséget. Köszönöm. Most miniszter urat kérném meg, hogy eh, reagáljon. Thank you indeed, Madam Chair, and, um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán ezzel kezdeném, hogy köszönetet mondok Van Nisztelrooy úrnak a nagyon pozitív megközelítéséért, és azért is, hogy ilyen elszántan munkálkodott. Felismerte az akadályokat, és megvan benne az elhatározottság is arra, hogy a menetrendet betartsuk. Cameron úrra nem fogok most reagálni, de természetesen minden, ami a listán eh, szerepelt, az a miniszterelnök úr beszédében is szerepelt. Az eredeti eh, ötlet alapján átkarakterizálták eh, ezt a beruházási alapot, és az lenne az alapgondolat, hogy ne csak újraosszuk a forrásokat, hanem egy bizonyos cél érdekében használjuk fel ezeket. Ezek a célok pedig a következők növekedés, foglalkoztatás és az unión belüli egyenlőtlenségek felszámolása. Személyes ah. nézőpontomban már elmondtam, hogy ez nem csak gazdasági, hanem politikai téren is igen lényeges. A kohézió és az azonos életszínvonal irányába való törekvés nem szűnhet meg a gazdasági nehézségek közepette sem. Ezért teljes mértékben egyetértek azzal, amit Van Nistelrooy úr mondott ezzel kapcsolatban. Ami pedig a megállapodások állását illeti, ezek már eléggé előrehaladott állapotban vannak, és a kormányok dolgoznak saját programjaikon. Így is kell ezt tenniük, hiszen a konkrétumokat még mindig nem sikerült meghatározni, de az általános csomagot már ismerjük, így ennek alapján el lehetett kezdeni a munkát. Fanny Nistelrooy úr konkrét kérdése, amit felvetett, a több éves pénzügyi keret doboza, és hogy az hogyan kapcsolódik ide. Ezt a balomon ülő kolléga, Stafferkakis úr is emlegette már, azzal kapcsolatban, hogy a tanács nézőpontjából mi hogyan látjuk ezeknek az ügyeknek az alakulását. És biztosítanám önt arról, hogy természetesen reméljük, hogy a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalást 7-én, 8-án a tanácsülésen sikerül lezárni vannak arra mutató jelek, hogy valószínűleg ez lesz a tanácsülés kimenetele, és reméljük, hogy ez valóban így lesz. A tanács elnöke aktívan közreműködik a többi részvevővel együtt abban, hogy ez megvalósuljon, és a Tisak a tanács elnökével, illetve a parlament elnökével február 4-én fog találkozni, hogy előkészítsék ezt az ülést, és remélhetőleg ekkor véglegesítik a még nyitváló kérdéseket. magán a parlamenten belül az a fontos, hogy amint az a ciprusi elnökségből és elődő munkáiból is látható volt, az, hogy egy jelentős kohéziós csomagot kell fenntartani. A ciprusi elnökség, illetve az ír elnökség számára is ez igen fontos kérdés volt. És óva intenék azoktól a hangoktól, amelyek azt mondják, hogy a késlekedés a, megerősítheti a kohéziót. Én ellenzem ezt az álláspontot. Amint a csomagot sikerül meghatározni, utána a jogalkotási csomag konkrétumai ismét visszatérnek ide, és a szokásos eljárás keretében fognak majd erről döntést hozni. Biztos vagyok benne, hogy a parlament olyan kemény társjogalkotóként fog majd közrelép, közreműködni. Remélem, hogy el is fogunk jutni ebbe a szakaszba, és a tanács, valamint a parlament nézetei és meg fognak jelenni a partnerségi megállapodásokat szem előtt tartva. És remélhetőleg konkrét és egyértelmű programok fognak elkészülni, amelyeket már csak el kell indítani. A szinergiákkal kapcsolatos észrevételt elfogadom. Kollégám Sherlock miniszter a 2020-as távlat iránt nagyon elkötelezett. Európa versenyképességének fő eleme az, hogy továbbra is az innováció világszintű központja maradjon. Tudom, hogy Gogan Quinn asszonynak nagyon határozott álláspontja van ezzel kapcsolatban. Ez az egyensúly is nagyon fontos eleme annak a dialógusnak vagy trilógusnak, ami ki fog alakulni. Stavrakakis úr által emlegetett politikai stabilitás ez is nagyon fontos. Köszönöm szépen a jó kívánságait, és várom, hogy közösen kezdjük meg a munkát. Ami pedig jó barátom és kollégám Galaher úr hozzászólását illeti, akivel Írországban is együttműködtem, parlamenti képviselőként és miniszterként. A Danigol megye ahonnan ő származik, a periférián van, én pedig Wexford megyéből származom, ez Írország két ellentétes végén található, de mind a kettő nagyon szép vidék. És hozzá hasonlóan én is elismerem a kohéziós támogatás történelmileg betöltött szerepét abban, hogy jelentősen megváltoztatta a gazdasági körképet az olyan megyék számára, mint például az övé és az enyém, de Európa más régiói esetére is igaz ez. És ez az a munka, amelynek a folytatásával megbíztak minket. Nagyon fontos, hogy ezt az üzenetet mindenki megértse. Nem húzzuk fel magunk után a hidat, hanem továbbra is folytatjuk a gazdasági, szociális és kulturális, valamint politikai értelemben vett kohézió építését. Még két konkrét felvetésre reagálnék. Gallagher úr említette a béke folyamatot. Ezt jó magam is felhoztam. Elismerem, hogy milyen egyedi módon tud hozzájárulni Európa ahhoz, hogy stabilizálja a békét Írországban. A jövő hét végén Hán biztos hivatalosan is, az ő jelenlétében hivatalosan is el fogják ezt ismerni, ezt itt Brüsszelben. Remélem, hogy ebből a bizottságból is minél többen jelen lesznek, ugyanis ez a kohézió szempontjából egy nagyon fontos esemény, és jó példája a határokon átnyúló, közösségeken átnyúló kulturális pozitív folyamatoknak. Észak-Írország első minisztere és helyettes első minisztere is jelen lesz. Én most hivatalosan az elnökség képviseletében vagyok itt jelen, így most nem fogok konkrétumokat említeni Írországról, mint régióról, de nagyon igazuk van abban, hogy vannak átmeneti helyzetű régiók, és a gazdasági felfordulás időszakában ez különösen így van. Lehet egy pillanatképet készíteni egy régióról, ami később már nem állja meg a helyét. Az volt az alapgondolatunk, hogy a fejlesztés folyamatosan egy irányba felfelé történik, és ez már nem így van. A bizottsággal már folytatta megbeszéléseket ezzel kapcsolatban, és örömmel hallottam, hogy a parlamentnek is van véleménye. Lesznek olyan régiók, amelyek abban az időszakban, amikor a pillanatképet készítették, úgy tűnt, hogy áttörik a 90%-os küszöböt, de ha most készítenénk el ezt a pillanatképet, akkor ez már nem így lenne. Lesz némi terünk arra, hogy gondoskodjunk arról, hogy a folyamatosan felfelé irányuló fejlődés tovább folytatódhasson. Köszönöm. François Lefonzi a következő. Elnök asszony, Írország tisztelt képviselője. A zöldek, annak ellenére, hogy nem hangsúlyoztuk ki, hogy mennyire elégedettek vagyunk azzal, hogy egy olyan ország tölti be az elnökséget, ahol a zöldnek szimbolikus jelentősége van. Ez már önmagában is biztató jel az önök elnökségével kapcsolatban. És az ön beszédének és a miniszterelnök által Strasbourgban elmondott beszédnek a hangnemében szeretném elmondani azt is, hogy önök kifejezetten érzékenyek Európa ügyei iránt, és önök bíznak az európai építkezés sikerében. Természetesen ezt mi is osztjuk, A nehéz időkben, amelyeket Európa most megél, nagyon fontos az a vitalitás és az az optimizmus, amelyet önök megtestesítenek, és amelyeket kifejeztek az eddig elhangzott beszédeikben is. A regionális fejlesztési szakbizottság tagjaként látom, hogy milyen nehézségeket támaszt a több éves pénzügyi keret és az erről szóló tárgyalás. És a következő európai csúcson még súlyosabb problémák merülhetnek fel. Úgy vélem, hogy a kohéziós politikán belül alapvetően meg kell őrizni azt az új szerkezetet, amelyet a bizottság javasolt, ugyanis ez hosszú távra helyezi át a kohéziós politikát, és lehetővé teszi a válságban lévő régióknak, amelyek recessziótól szenvednek, gyorsabban kilábaljanak a válságból. És azoknak a régióknak, amelyek nagyon sebezhető helyzetben vannak, ne találkozzanak azonnal az öldöklő versennyel a nagy régiók és a nagy városi régiók viszonylatában hiszen ez utóbbiaknak nagyon nagy gazdasági előnyük van, és jelentősek lehetnek a különbségek. Az európai kohézió még nem valósult meg, ez egy hosszú folyamat lesz, de Írország egy újabb koncepciót is bevezetett, amit mi nagyon fontosnak tartunk, ez pedig a periférián lévő régiók helyzete. Megvannak a saját strukturális gyengeségeik, hiányosságaik, és egyes államok is ugyanezektől a problémáktól szenvednek. Ezért folyamatosan korrigáló mechanizmusokat kell alkalmazni annak érdekében, hogy bármelyik európai, akár a kék banánból vagy a távolabbi régióból érkezik, egyenlőségben élhessen, és egyenlő bánásmódban részesüljön az európai rendszerben. A fő üzenet, amit szeretnénk önnek átadni, az, hogy Kívánjuk, hogy az ír elnökség jó irányba mozdítsa el az Európai Unió hajóját. Köszönöm. Köszönöm, Cornelia Ernst. Köszönöm szépen a koordinátorunk nevében, Umei úrról van szó, nem tud jelen lenni sajnos. A GUE frakció nevében szeretném üdvözölni önöket, és minden jót kívánok az elnökségük időszakára. Örülök, hogy a pro-európaiak közé tartozik, mindig jó dolog, és örülünk, hogyha olyas valakivel találkozunk, aki ilyen pozíciót képvisel. Sajnos egyre kevesebb van önökből, vagy ilyenekből Európában, aminek persze amúgy meg nem örülünk. Három pontot vetnék fel. Az első természetesen a több éves pénzügyi keret. Ön is jól tudja, hogy nagyon komoly aggodalmaink vannak és hogyha beletekintünk a tanácsi tárgyalásokba, akkor láthatjuk, hogy mindenki túllicitálja a másikat, amikor a az összegek csökkentéséről van szó, Nagy-Britannia, Németország, stb. De hát ettől olyan sok minden függ, új országok csatlakoznak az Európai Unióhoz, ehhez pénz kell, vagyis megkérdezem most konkrétan az ír pozíciót, mert azt olvastam, hogy Írország további csökkentésekre számít. Az Európa miniszter asszony azt mondta, hogy további 15-20 milliárd eurós csökkentéssel számolnak, vagy ennyit kellene vinni az EU költségvetésében. Azt mondta, hogy elég pragmatikusak vagyunk ahhoz, hogy belássuk, hogy erre szükség van. Az ír pozícióról tud-e valamit mondani, mi a helyzet a csökkentéssel, önök hogy látják ezt, ön is belemegy ebbe a versenybe, vagy más javaslatot készít majd. A második pont, én is egy olyan régióból származok, amelyik nem különösebben gazdag, bár a gazdag Németországot képviselem, de nagyon különböző régiók vannak nálunk, száz országból jövök, keleten van, Csehország, Lengyelország határán, tehát ezen országok szomszédja vagyunk. Nálunk is volt 20-25 százalékos munkanélküliség a 90-es években, sőt, még az új évezred kezdetén is, és átmeneti régióként kevesebb pénzt fogunk kapni, kevesebb forrásunk van, és aggódunk. Nem csak kelet-németként, 55 régióról van szó, amelyik ilyen transferrégió, és ez mert ez nekünk katasztrófát jelentene, hiszen az infrastruktúra azokban az országban, ahol ilyen régiók vannak, nagyon függ az ilyen juttatásoktól. Az átmeneti régiókról tehát jó lenne még valamit mondana. Újra és újra beszélnek évről évre, ugyanazt ismétlik a bürokrácia csökkentéssel kapcsolatban. Tudom, veszélyes, ha erről beszélnek, akkor általában a bürokrácia növekszik, amikor sokat beszélnek erről. Ön milyen esélyt lát a kohéziós politika területén arra, hogy bizonyos dolgok nál építsük le a bürokráciát, ahol mondjuk ír elnökségként önök is fontos pontokra mutatnának rá. Köszönöm szépen, Vladimir Mánka. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán minister. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, miniszter úr. Hans Christian Andersen jutott eszembe, amikor önt hallgattam, tehát fantázia nélkül nagy dolgok nem születnek meg. Amikor oda-haza dolgoztam a saját városomban, és nagy beruházót sikerült behoznunk, elmondta, hogy miért jött hozzánk. Azért azt mondta, mert nagyon lelkesek az emberek. Ezért jött a mi kis városunkba és azt tudom mondani, az ön lelkesültsége szintén nagy szerepet játszhat. 2010-ben jártam Írországban, amikor én voltam a raportőr a költségvetésről, és találkoztam az ír pénzügyminisztérium képviselőjével, ahol megtudtam azt, hogy Írország járt a legjobban az európai alapokból. Tehát neki sikerült a legsikeresebben meríteni ezekből az alapokból. A kérdésem az volt ezek után, hogy hogy sikerülhetett ez önöknek? Nálunk mm, eltérőek a vélemények. Ugye arról van nálunk szó, hogy vagy a régiónak kell ezt szabályozni, vagy a kormány szinten kéne inkább vagy a helyi önkormányzatok azok, akiknek itt tenniük kell, és egy ilyen önkormányzati egységnek, én voltam az elnöke, és a kérdésem az, hogy önöknél ez hogy működött? Ott önök ak- akkor azt mondták nekem, hogy nem régióként intézték ezt az ügyet, hanem központosítva. Úgy vélem, hogy az önök tapasztalatait a regionális és szociális alapok területén is be kell tartani. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Akkor azzal kezdem, ami az első kérdés volt, Fonci úr. Köszönöm. Tényleg, Írország szimbóluma a zöld szín, zöld a fű, jó a marhahús, és mivel legeltetésen neveljük, remélem, hogy ezzel egyetértően is önnek aggályai voltak a több éves kerettel kapcsolatos viták kapcsán és hát nézzük meg, milyen elvárásaink vannak február elejével kapcsolatban. 7-én, 8-án lesz tanács, és jól tudom, hogy Van Rompuy elnök úr úgy érzi, hogy igenis elérhető egy megállapodás. Mint mondtam, vissza jövünk, és nagyon fontos, hogy a doboz legfontosabb részeit megnézzük ebben a több éves keretben, meggyőződésen bizakodó vagyok, hogy a kohéziós csomag része, ami az én felelősségem meglehetősen jó, tehát erre fókuszálok, de azt gondolom, hogy elérhető a megállapodás, hiszen a részleteket most már nem sokára kidolgozzuk említette az európai projektet, mint olyat, és az optimizmust ezzel kapcsolatban. Én optimista vagyok. Írország optimista úgy általában. Bár tudni kell, hogy az elmúlt három évben a legnehezebb időszakot éltük át. A politikai életemre is ezt mondhatom. De megnéztük az alapokat, és nagyon komoly növekedés volt régebben, és a jövőre nézve viszont más gazdasági modellt alakítunk. Nem a spekulációra építünk, és nem a bankokra, hanem az innovációra és az exportra. És a legjobb úton járunk, hogy ezt el is érjük. Nyilvánvalóan nem azt akarom mondani, hogy teljesen egy kész vagyunk az egésszel, úton vagyunk. Egyfajta optimizmus is hozzátartozik ehhez. Írország jövőjével kapcsolatban, és Európa jövője is ide tartozik. Hiszen ha eltérően gondolkodunk, eltérő hangokat hallatunk, az, az mindenkit érint. Az európai projektet el kell fogadni, helyben kell hagyni. Ez a legfontosabb a történelem során szerintem, és ebben elég erős az ír pozíció. Egy további pontot említett az átmeneti régiókkal kapcsolatban egy ilyen sok csökkentő, mérséklő szerepről beszélt. nyilván látni kell, ez olyan, mint egy utazás, amikor megpróbáljuk elérni, hogy senki sem maradjon le. És ehhez bonyolult eszközökre van szükség. Egy demokratikusan megválasztott testületnek, mint ennek a parlamentnek az a feladata, hogy elvégezze ezt a feladatot, hogy eleget tegyen ennek eh, az átmeneti régióknál. Ír is elmondhatom, ugye mi egy sziget vagyunk eh, Írországon, és eh, a kontinens felé indulunk el. Igenis, az átmeneti régiókat említi az Európai Uniós szerződés is, hiszen velük foglalkozni kell, és figyelembe kell őket venni minden nemű finanszírozási eszközben. Ernst képviselő az, hogy megint csak a több éves keretről beszélt, a pénzügyi keretről. Hát ön konkrétan az ír álláspontot kérdezte, de szeretném parafrazálni, amit a miniszterelnök mondott nálunk, egy jó finanszírozott, jól működő Európai Unióba akar tartozni az Írország, ahol tisztességesen osztják el a pénzeket, a forrásokat, és a növekedésre és a munkahelyteremtésre fókuszálnak. Az Európai Uniónak olyan költségvetésre van szükség, amely képes ezt teljesíteni, amennyire csak lehet, és ezt a miniszterelnök is úgy gondolja, 27-en vagyunk nyilvánvalóan, bár mi vagyunk az elnök, de azért 27-en vagyunk, de középtávon, hosszú távon nem, de középtávon olyan költségvetés kell, amely képes ellátni a feladatát. Tisztában vagyok azzal is, hogy vannak szegényebb régiók a gazdagabb országokban, hogyha már ilyen országokat kategorizálunk. És földrajzilag is lehetnek hátrányos helyzetű régiók, gazdag országokban is, vagy emberek egyes országon belül. Ezt el kell ismerni, ezt látni kell. Ami pedig a bürokrácia csökkentést, az egyszerűsítést illeti. A bevezetőmben már említettem, hogy egy új minisztériumot hoztunk létre Írországban. Ez az én minisztériumom, és közpénzügyi miniszter vagyok és az összes közpénz elköltésért felelős vagyok. De a melléjemből még valami reformért is felelős vagyok, mert meggyőződésem, hogy reformra van szükség a közszolgáltatások területén. A, biztosítani kell, hogy ellássák a feladatukat, hiszen mindenki elveti a pazarlást, pénzt jól kell elkölteni, és biztosítani kell, hogy amit 50 évvel ezelőtt megcsináltak, azt nem, feltel, nem feltétlenül kell ugyanúgy csinálni most is. Csak azért, mert mindig is így csinálták. Az egyszerűsítés, a bürokrácia csökkentés rendkívül fontos számunkra, de ezt olyan módon kell megtenni, hogy az konzisztens legyen, betartjuk a jogi szabályokat, a kötelezettségeket, amely összhangban van a megfelelő elszámoltathatósággal is. Manka úr, nagyon szépen köszönöm, ahogyan ön kommentálta a dolgokat, a szenvedélyt is említette, a lelkesültséget. Örülök, hogy ezt így látja. Ami a struktúrákat üzleti központilag vagy regionálisan kell őket koordinálni, és ez tényleg nagyon fontos ügy a tagállamok szempontjából, de őnek kell dönteniük az én tapasztalatom ugye arról szól, hogy Írország nagyon kicsi. A mi programjainkat tekintve két régióról beszélünk, dél-kelet, és elég fejlett, aztán a többi az pedig nem annyira. Tehát persze a régión belül is vannak megint különbségek, de nagyjából elmondhatjuk, hogy a délkeleti a fejlettebb régió. És koordinációra van szükség a kettő között. Ez így van Írországra nézve. Tehát ami viszont általában igaz, az, hogy ne egyszerűen infrastruktúrába, hanem emberekbe ruházzunk be. De ez a nemzeti kormányok, a tagállamok ügye. Ők döntsék el, hogy mi a legjobb nekik. Köszönöm. Kedves kollégák, négyen vannak a listámon. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valaki más, aki szeretne felszólalni, ha nem, akkor lezárom a listát, és tartjuk magunkat az időhöz. Tehát öten szeretnének felszólalni, akkor ezt az ötöt most együtt meghallgatjuk. Akkor Viktor Bostináru urat hallgatjuk meg. Köszönöm, elnök asszony, miniszter úr. Én már tavaly találkoztam önnel, és gyakran találkoztam kollégáival, és nagyon boldog vagyok, hogy együttműködhetünk majd, és nagyon jó, hogy ilyen jó intézményi kapcsolatokat fejlesztettünk ki. Az ír elnökség akkor kezdődik, amikor Európa az Elizé szerződés 50. évfordulóját ünnepli. Tegnap az Arte televízió adón láttam egy filmet De Gaulle-ról és Adenauerről. És uh, inspirált a beszéde. Hiszen a válság idején sokkal inkább, mint bármikor nem csak elkötelezettségre és vízióra van szükség, hanem ambíciókra is. Európai ambíciókra. Annyit szeretnék elmondani, amit az ír miniszterelnök az Európai Parlamentnek mondott múlt héten. A beszéde nagyon jó volt. Nem csak azért, mert elkötelezettséget tartalmaz, mert jól artikulált beszéd volt, hanem a kohéziós politika céljait szolgálja. Természetesen elmondhatja a kohéziós politika hasznát, és hogy mennyire fontos ez az Európai Unió számára. Hiszen a tanács az a hely, ahol a tisztességes költségvetés szószólói és a megszorítások szószólói egymásnak csapnak. És ön viszont azt mondta, hogy az ön Európája a mi Európánk, és a mi Európánk az ön Európája. Nagyon tetszett a beszéde tartalma. És most ezt összekapcsoltam eh, a kollégáival folytatott beszélgetéseimmel. Én voltam a kohéziós alapok előadója. És elmondhatom, hogy a trilógusok nagyon jól előkészítettek voltak, nagyon jó vita zajlott, és ugyanúgy, mint a többi kollégám, kapunk valamit, amire szükség van. Megfelelő időben jól előkészített jogalkotásról van szó integrált megközelítést kapunk, amely lehetővé teszi, hogy a kohéziós politikát megfelelő módon alkalmazzák. 2014-ben problémamentesen indíthassuk az újabb költségvetési időszakot. Martin Schulzot is idézhetném, illetve egyéb felszólókat különféle szektorok területéről. És azt hallottuk, hogy az Európai Parlament nem fog elfogadni más költségvetést. Nem fognak semmilyen kompromisszumot elfogadni, hiszen a parlament vissza fogja utasítani. Az ír elnökség csatlakozik az Európai Parlament pozíciójához? Mi nem akarjuk visszautasítani a tanács javaslatát. Ez itt egy politikai gyakorlat. Együtt kell harcolnunk, együtt kell küzdenünk, és győznünk kell saját Európánkért. Az irányokség csatlakozik hozzánk ehhez a csatához, amely alapvető Európa számára. Köszönöm, Viktor. Nikolos Krizoleros. Köszönöm. Miniszter úr. Jó, hogy itt van ma. Nagyon fontos, hogy átveszi az elnökséget. Hiszen válságban vagyunk, és pedig a választásokig nagyon érdekes megállapítani, hogy az Európai Unió soros elnökségét programországok vezetik. Európának a válságban is össze kell tartani, nem csak akkor, amikor jól mennek a dolgok. Az Európai Uniónak pedig alkalmazkodnia kell a válság idejéhez. 2014 májusában választások lesznek az Európai Parlamentben. Vajon addig el tudjuk mondani az embereknek, hogy miért fontos elmenni az európai választásra? Azt hiszem, hogy a legjobb pénzkiadás nagyon fontos ebben az összefüggésben. Ez azt jelenti, hogy észszerűen kell költeni a pénzt, azonban ez azt is jelenti, hogy az európai költségvetés rendelkezik azzal, azokkal a forrásokkal, amelyekkel meg tudja valósítani elképzeléseit. A gazdasági válsággal szemben felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet több forrásunk, több forrásra van szükségünk, nem kevesebbre, hogy elérjük az Európa 2020 céljait. Munkahelyeket kell teremteni, fel kell lépni a munkanélküliség, a szegénység ellen. Mindenekött az európai ifjúság helyzetén kell javítanunk. Természetesen eh, jelentős problémáink vannak bizonyos tagállamokban. Itt van a bizottság, itt van a Nemzetközi Valuta Alap, amelyekkel tárgyalunk, és azt látjuk, hogy a takarékoskodási, a megszorító intézkedések nem érik el céljukat. Minél többet megszorítunk, annál rosszabb lesz a helyzet. 2012-ben a polgárok fejenként ugyanúgy el voltak adósodva mint korábban. Tehát ezek a takarékossági programok semmit nem számítottak. Nem jártak eredménnyel. A költségvetés helyzetét természetesen javítani kell. De nem ilyen méretű megszorításokkal. Az a fontos, hogy tényleg fektessenek be az emberek. Befektetésekre van szükségünk, hogy javítsunk a helyzetet. Ez döntő fontosságú. A programokat pedig megfelelő forrásokkal is alá kell támasztani, hogy a tagállamok valóságot formáljanak belőle. Hoznék egy példát saját szakbizottságunkból. Ezek a problémák, amelyekkel szembesülünk, többek között ahhoz vezettek, hogy két és fél három millió ember szinte mély szegénységben él Európában. Nagyon sokan nem találnak munkát. És tudjuk, hogy ha befektetünk, akkor azért fektessünk be, hogy ezeknek az embereknek is javítsunk a helyzetén. Javítani kell az egészségügyi ellátást is természetesen a szociálpolitikába, a regionális fejlesztésbe történő befektetések szükségesek. Azonban eh, olyan politikára is szükségünk van, amely a munkanélküliség ellen fordul. Végezetül pedig szeretném még elmondani, mivel én szigetről jövök, hogy a szigetek nagyon fontosak az Európai Unióban. A szigetek főleg a kis szigetek nem rendelkeznek nagy területekkel, és a gazdasági előfeltételek különlegesen nehezek ezeken a szigeteken. Azt kívánnánk magunknak, hogy a szigetek érdekében tegyen sokat. Köszönöm. Rika Manner. Köszönöm szépen. Köszönöm igen, tisztelt miniszter úr, köszönöm a bevezetést, és szeretném megköszönni aktivitását is, amivel az elnökséget kezdi, és amivel megragadta a kohéziós politikát. A kohézió politika nagyon fontos, nagyon fontos a befektetési politika, és ezzel összekapcsolódik természetesen a finanszírozás is. És nagyon elégedett vagyok, hogy ezt a dolgot komolyan veszi, és hogy támogatni akarja az erős kohéziós politikát a trilógusban és a tanácsban is. A regionális együttműködésről is szólt. Mi itt ebben a szakbizottságban nagyon sokat beszéltünk erről a témáról, és tudjuk, hogy mennyire fontos ennek a jelentősége. Tudjuk, hogy milyen európai hozzáadott értéket jelent ez. És most, amikor megnézzük a több egy pénzügyi keretről szóló tárgyalásokat, a parlament álláspontja az volt, hogy 7%-ot kértünk a régiós együttműködési programra. A tanács és a bizottság annyira nem ambíciózusak, eh, emiatt a 7% miatt, és szerettem volna megkérdezni öntől, hogy a véleménye szerint eh, a regionális együttműködés finanszírozása hogyan néz ki? Mit gondol? Meg tudja emelni esetleg eh, a határokat, azokat a limiteket, amelyeket a bizottság javasolt, ezt a 3%-ot? Jan Olbricht. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm eh, miniszter úr a beszédjét, hiszen nagyon pozitív eh, felhangja volt. Az ír is elnökség, az ír elnökség válságban lép a porondra. A csomagokról tárgyalunk. Nem rejtjük véka alá, hogy eh, pedig csalódottak voltunk. Nagyon furcsa az, hogyha valaki egy jobban költő országcsoportból jön, a kohézió barátja, mintha nem. Tehát a tanács munkacsoportja más lesz, mint a tipikusan úgymond jól költő ország esetében. Ma nem a tárgyalásokról akarunk beszélni, reméljük, hogy a tárgyalások gyorsak lesznek, és remélem, hogy nagyon világos helyzet alakul majd ki az elkövetkezendő hónapokban. De vannak itt néhány, vannak itt érzékeny pontok, gyenge pontok. Remélem, hogy arra is ügyel majd, hogy a kohéziós politika elemeit megőrizze, mindenről, mindenről lehet tárgyalni a tagállamok között, de valami a mi kompetenciánk. Nagyon szívesen megosztjuk önnel elvárásainkat. Tehát most nem akarok részletekbe bocsátkozni, de egy dolgot szeretnék aláhúzni. Említette a lengyel elnökséget. A lengyel, én lengyel vagyok, tehát eh, jó, van Írországban is elég lengyel. Tehát befolyásolni tudom az ír gondolkodást az ott levő lengyelek alapján. A lengyel elnökség is állandó kapcsolatban állt a parlament elég nagyon átlátható módon. A lengyel elnökség tagjai jelen voltak a szakbizottságunkban, és megosztották velünk az információkat. Remélem, hogy úgy lesz az ír elnökség alatt is. Javaslom, hogy folytasson átlátható együttműködés. Ossza meg velünk a nézeteit, főleg akkor, amikor nehéz a helyzet. A végső kérdésem pedig az, említett a beszédében, de azért visszatérnék rá, képzeljük el, hogy februárban megállapodás születik. Gondolkozzunk így. A politikai tervének része ez? Hogy az egész csomag elemeit a nyári szünet előtt befejezi? Az egész csomagot? Szeretnék az egész csomagot befejezni? Hiszen ha van egy ilyen politikai terv, akkor ez befolyásolja a munkacsoport elnöklését és a trilógust is. Szerintem ez egy elég világos kérdés. Tehát van ilyen politikai terv? Köszönöm. Jan Mirek Mikolásik. Mikolásik úr. Mulțumesc, doamnă sorry, președinte. Sorry. Eh, domnule ministru, domnule președinte. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Különösen nagyra értékelem az ír elnökség indulását, és a lehető legnagyobb sikert kívánom önöknek ezen az úton. igen értékesnek tartom az itt elhangzott megjegyzéseit is. Különösen azt, hogy a kohézió valójában egy út, és hogy senkit nem szabad az út szélén hagyni. Igaz, hogy a kohéziós alap a beruházás és a gazdasági növekedés, illetve a foglalkoztatás legjobb motorja. Sajnálatos módon azonban az elmúlt hónapokban megszorításokról, költségvetési visszavágásokról és hasonló intézkedésekről kaptam hírt az EU intézményeinél. Romániából érkeztem, és a keleti országok, a korábbi ö, szocialista blokk, vagy a kohézió barátai, ha úgy tetszik, nagy várakozásokkal néznek a kohéziós politika elé, különösen ebben a, ezekben a vészterhes időkben. Ahogy ebből is látható, a kohéziós alapjövője 2013 után különösen fontos a kelet-európai országok számára, és különösen a konvergencia régiók számára. ugyanis egyrésztről a kohéziós finanszírozás szintje okoz gondot egyrésztről, másrésztről pedig, hogy a kohézió útján senkit sem szabad hátrahagyni. Ez volt az utolsó hozzászólás, miniszter úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm minden kollégájának ezeket a nagy belátásról tanúskodó hozzászólásokat és értő megjegyzéseket a napi rendünkkel kapcsolatban. Busztiner úrral már tegnap este beszélgettünk. Köszönöm az őszinteségét és a segítőkészségét, amit akkor tanúsított. Igen, fontos dolgokat jegyzett meg, például, hogy 40 éve annak, hogy Írország csatlakozott az Európai Unióhoz. Nem úgy tűnik, mintha 40 év telt volna el, de ennyi idő alatt Írország valójában átalakult. Akkor Nagy-Britannia csatolmányai voltunk, tőlük fügtünk üzleti, export és kulturális szempontból. Az Unió megnyitotta az utat Európa történelmi gazdagságának kiaknázásához, illetve nem csak gazdasági, hanem szociális fejlődésünkhöz is nagy mértékben hozzájárult. És erről nem feledkeztem meg. És nem kérünk elnézést azért, hogy nagy célokat tűztünk ki magunk elé. Erre szükség van akkor is, hogyha nem mindig tudjuk elérni ezeket a célokat. És nem túl rég újra olvastam az Unió alapító atyáinak és anyáinak beszédeit anyákat is talált? kérdezi az elnök. E, ezt csak azért mondtam, hogy ne nevezzenek szexistának, de többnyire azért férfiakról volt szó. Azt a generációt e, a háború, a szenvedés és az éhezés e, inspirálta, és ismét szükségünk van ilyen ösztönzőkre, hogy újraindítson bennünket az utunkon, még akkor is, hogyha nagy utat kell még bejárnunk. Bosszináru úrral nagyban egyetértek abban, hogy a jogalkotóknak is át kell formálniuk a gondolkodásukat, mert szeretünk nagy szavakban beszélni. Emlékszem egy miniszterre, aki azóta már az Írország elnöke. Egyszer elment egy szimpóziumra Amerikába, és úgy mutatkozott be, mint az ír képzelet ügyi miniszter. Erre valóban szükség van, tehát képzelőerőre és jövőképre, de ugyanakkor mi gyakorlatias emberek vagyunk, és nincs értelme az álmoknak, hogyha nincsenek eszközeink ezek megvalósítására, és ez lesz a következő hat hónap munkája. A megfelelő és időben meghozott jogszabályok a kohézióval kapcsolatban nagyon fontosak. És röviden visszatérnék még egy olyan észrevételre, amit több kolléga is említett, és Masztináró úr is. Ez pedig a költségvetéshez kapcsolódik, és ahhoz, hogy miért utasítja el az ír elnökség és Írország ezt a költségvetést. Remélem, és bízom abban, hogy sikerül méltányosan megállapodni, és mindannyian együtt tudunk élni a végső megoldással. Gyakran a legjobb a jó ellensége. Tehát elégedjünk meg egy jó több éves pénzügyi kerettel. Ezzel sem lesz mindenki elégedett, de ha aznap nem sikerül megállapodni, és úgy állunk fel az asztaltól, akkor nincsen semmilyen garancia arra, hogy a jövőben egy másik napon elégedettebbek leszünk az eredménnyel, sőt, az is lehet, hogy az ellenkezője fog bekövetkezni. Görög kollégám Szoligasz, Krisztohelosz, még gyakorolnom kell a görög kiejtést. Azt gondolom, hogy alapvető fontosságú kérdéseket feszeget. Mivel csak az emberek jó akaratából lehetünk parlamenti képviselők, fel kell tennünk a kérdést, hogy miért küldenek minket ide az Európai Parlamentbe, mit teszünk mi értük és azt is készséggel elfogadom, mivel én a költségvetésért felelős miniszter vagyok Írországban, egyértelmű számomra, hogy mit jelent a megszorítás számos kolléga számára. Ez megrengeti az emberek bizalmát a demokratikus intézményekben. A kiegyensúlyozott költségvetés érdekében szükség lehet megszorításokra, de ezt ellensúlyozni kell beruházási, növekedési, foglalkoztatási stratégiákkal, mégpedig olyanokkal, amelyek meggyőzik az embereket. És ez volt a témája annak a párbeszédnek is, amit a bizottsággal folytattam, és nem csak a saját országomra, hanem az unió egészére vonatkozóan. És feljegyeztem azt a megjegyzését is, amit a szigetekre vonatkozóan tett. Mayer asszony a beruházási politikákról beszélt, és arról, hogy milyen költségvetést rendelünk majd végül hozzá. Meghallgattam a véleményét, és azok a megbeszélések, amiket már folytattam, még nem zárultak le, de átérzem az érvelését. Olbricht úr, az utolsó kérdésével kezdeném mit várok én attól, hogy lezárjuk az irányokség, mi fog történni ezzel a dosszié csomaggal? Remélem, hogy sikerül lezárni a tárgyalásokat. Ehhez szükségem van az önök segítségére, az együttműködésükre, a megértésükre, az előrelátásukra, és közösen kell haladnunk ezen az úton, hogy jó csomagot alakítsunk ki, amit át tudunk alakítani jogszabályokká, és amik majd lehetővé teszik a tagállamoknak, hogy előrelépjenek, és zökkenőmentesen átállhassanak jövő év január 1 egy új struktúrára. Szeretném azt is elmondani, hogy teljes mértékben igaza van abban, hogy az elnökség lehetséges legfontosabb szerepe valószínűleg technikai jellegű. Lehetünk vizionáriusok is, de az aprólékos technikai előrehaladás a legfontosabb, és biztosíthatom arról, hogy teljes figyelmünket és erőfeszítésünket annak fogjuk szentelni, hogy kompetensen járjunk el, és biztos vagyok benne, hogy sokat fogunk tanulni a szakmai kompetenciákból, a nyitottságból, amit a lengyel elnökség során is tapasztalhatunk. És már nagyon várom, hogy a lengyel miniszterasszony Dublinba látogasson és találkozhassak vele. Matula úr, Romániából a kohézió szerepe, mint a növekedés és a foglalkoztatás irányába vezető eszköz, ezt újra és újra hangsúlyozom. Nehéz kérdést tett fel ön a várakozásokkal kapcsolatban. Ugyanis a várakozásokat a realitással kell összevetni. Végesek a költségvetési forrásaink, nem tudunk minden problémát megoldani és minden szükségletet kielégíteni az embereknek vannak irreális várakozásaik, de ahogy Van Nistelrooy úr már az elején megmondta, itt van egy igen jelentős finanszírozási csomag. A mi feladatunk az, hogy úgy alakítsuk ezt ki, hogy jelentőségteljes legyen és valódi hatást gyakoroljon a polgárok életére. A 28 tagállam mindegyike, és 271 régió, amihez nem tudom, hogy hányat fog még Horvátország hozzáadni, és minden polgár a célunk kelljen, kell, hogy legyen. Tehát köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, várom már az önökkel közös munkát, és remélem, hogy amikor leköszönünk a trilógus keretében, haladásról tudunk majd beszámolni. Köszönöm. Thank you, Minister, uh, very much. Köszönöm, miniszter úr, nagyon világosan látja véleményem szerint, hogy a parlamentben olyan partnerről, akinek ugyanaz a célja, nem csak hogy befejezzük a munkát az önök elnöksége végére, hanem a cél az, hogy egy jó csomagot is készítsenek. És persze itt nem csak a finanszírozásról meg a pénzről beszélek, hanem inkább ami még fontosabb összességében, hogy tényleges jó szakpolitika alakuljon ki, amely visszavezeti a versenyképesség és a munkahelyteremtés és a növekedés útjára Európát. Remélem, hogy elnökségünk vége felé újra találkozunk, és addig jó hírekkel tér vissza, legalábbis elég ahhoz, hogy örüljünk. Különben nem jövök, mondja, mondja az elnök. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen azt is, ahogyan a tárgyalásokat kezeli a kollégáival. Folytassa kérem csak. Kedves kollégák, el kell végeznünk a mindennapi munkát is. A délelőtti szekcióról a hetedik pont átkerült ma délután a Ján Olbricht a 2011 évi mentesítésről van szó, a harmadik szakasz a bizottság. Jan, őné a szó. Ahogyan ez lenni szokott, a mentesítéseket végezzük el ezt mi végezzük, és elsősorban a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság, Regi Bizottságként egy véleménytervezetet kell készítenünk, amit a számbevőszék vizsgálataiból kiindulva készítünk. Mi úgy gondoljuk, hogy elég egy, kö, egy rövid véleményt készítenünk, és ez a statisztikákból és számokból indul ki, amit a számbevőszéki javaslat tartalmaz hogyha politikusan közelítem, akkor azt mondhatom, hogy két módon közelíthetjük ugyanazokat az adatokat. A különböző szakbizottsági kollégák, akik nem kedvelik különösebben a kohéziós politikát, ugyanaz azokat az adatokat használják, mint mi, és ők azt mondják, hogy nagyon rossz a helyzet, rengeteg a hiba, stb. stb a véleményben, amit itt javaslatot teszek a bizottságban, nagyon világos, mit akarok mondani. Hat pontban fogalmazza meg a véleményünket. Azt mondjuk, hogy vannak ugyan hibák, de azt is tudnunk kell, hogy honnan származnak a hibák, mi az oka a hibának. Éppen ezért igyekszem aláhúzni hogy mi történik a csalásoknál, illetve elsősorban a közbeszerzések területén, ami viszont tagállami probléma elsősorban a visszaélések témája, és azt is kimondom, hogy ez egyértelmű előny és pozitív változás a kohéziós politikában, amit látunk szemben másokkal, és ha megnézzük, hogy mit mond a számbevőszék, vannak számok, amelyek azt mutatják, hogy világos pozitív változás figyelhető meg az Európai Regionális Fejlesztési Alapban a hibák esetén, ott, ahol a legnagyobb hibák, a hibákat követik el. Vagyis azt állapíthatjuk még a véleményben, hogy csökkenő számot mutat arányában a hibák tendenciája. Aztán az elemzési módszer is egy érdekes dolog. Itt a negyedik pont alatt vannak megjegyzések. Erre vonatkozóan a hiba szintről beszélünk, hogyan használják ezt a számvevőszéknél a vizsgálatra. Ugye most már a bizottság 200, nem 5 ra Emlékezzünk csak, Szokás szerint az összes vizsgálatnál 2% volt a hiba határ, és hát ezt a 2%-ot betartani a kohéziós politikában, politikában, ahol közös vezetés van, hát egyáltalán nem könnyen elérhető eredmény. Aztán az Európai Bizottság módszereiről is beszélek. A cselekvési terv végrehajtása során, bevezetése során láthatjuk, hogy egyre több a félbeszakítás és a felfüggesztés ezen a területen és a kifizetéseknél. Persze a tagállamok nem nagyon kedvelik az ilyet, és mindenek előtt az új időszakban, amikor azt javasoljuk, hogy még keményebb módszereket alkalmazzunk, hogy automatikusan függesszünk fel adott esetben kifizetéseket, azt igyekszem aláhúzni, összességében a dolgok elkezdenek működni, de a számbevőszék azon a véleményem van, hogy hogy bizonyos ágazati hibákat automatikusan nem lehet kiküszöbölni. Tehát módszerek vannak, de a számbevőszék összességében még nem biztos abban, hogy a hibák száma vagy szintje lényegesen megváltozik az új módszerek révén. Összességében tehát elmondhatom, hogy ez a vélemény egyértelmű tendenciát mutat. Vannak pozitív tendenciák, vannak kísérletek, fáradozások, és vannak problémák tagállami szinten a közbeszerzéseknél, de megállapításokat tehetünk, és pozitívan viszonyulhatunk. Ez egy politikai üzenet, amit a regi részéről küldhetünk Arról van tehát szó, látjuk a hibaszinteket, de látjuk, hogy úgy általában a kohéziós politikával kapcsolatban megváltozik a hozzáállás. Vagyis ugyanazokat a számokat negatív kijelentésekre is fel lehet használni, de mi nem elemzők vagyunk, hanem a regi politikusai, úgyhogy mi inkább ilyen módon állítjuk össze ezt a jelentést vagy véleményt. Az árnyék előadók következnek. Fonzi kolléga. Oui, merci, ma présidente. Köszönöm, elnök asszony. Alapvetően osztjuk az előadó által megfogalmazott észrevételeket. Pozitív irányban haladunk, de nem is ezt kell annyira hangsúlyozni. A mechanizmusok kezdenek felépülni ahhoz, hogy rendszerszerűbb, rendszeresebb ellenőrzéseket tudjunk végrehajtani. Ez az európai polgárok részéről egy követelmény, szeretnének meggyőződni arról, hogy a hiteleket jól használjuk és tiszteletben tartjuk a célokat és az eljárásokat. Ez az a két tengely, amelynek mentén gondolkodunk. Ugyanakkor szeretném elmondani az előadónak, hogy lehet, hogy csak a francia fordítása van hiba, de az ötödik ponttal kapcsolatban egy kicsit összezavarodtam. Ugyanis itt messzebbre mentünk az elemzésben, és ellenőrizzük, hogy a korrekciós mechanizmusok, amelyekről a bizottság döntött, azok megfelelőek, vagy arról van szó, hogy kétségbe vonjuk. Itt az ötödik pont megfogalmazásáról van szó. Lehet, hogy ezt meg kellene beszélni, hogy mit is akarunk ezzel pontosan elérni. És ezt a jelentés többi részével nincsen probléma. Michael Teurer. Köszönöm szépen. Danuta, kedves kolléganők és kollégák, először is szeretném megköszönni Jan Olbrichtnak, az előadónak ezt a véleményt. Megállapítható, hogy a számvevőszék jelentésében említett hibahányados még mindig magas. Ez aggasztó, azonban az mindenképpen pozitív, hogy csökkent. Azonban ezt sem szabad elfelejteni. A strukturális politikát általában mindig ezen mérik. És nagyon fontos az, hogy a hibahányados csökkentsük. A megvizsgált esetek 25%-a a nemzeti közbeszerzési jog miatt történik. Ez nemzeti felelősség, tehát ez a tagállam felelőssége, azonban a számbevőszék ezt is kimutatja. És itt természetesen ezt javítani kell. Ami az információt, ami a továbbképzést illeti. Parlamentként a költségvetési rendben, a trilógusban pedig lehetővé tettük az átalányozást és ez egyszerűsítette a dolgunkat. A közös feladatunk legyen az a strukturális és kohéziós politikánál is, hogy ez az egyszerűbb eljárás befolyjon. Itt a bizottság mentesítéséről van szó, és én annak örülnék, hogyha többséget érnénk el abban, hogy hatékonyabbak legyünk. Tehát csak, hogy ne csak a jogi konformitást nézzük meg, hanem azt is, hogy itt a forrásokkal elérjük-e a megfelelő célt. Például egy repülőtér építése lehet jogilag konform. De hogyha nem használják ezt a repülőteret, és nem száll le ott repülő, akkor gazdaságilag ostobaságról van szó. Akkor itt nincsen hibahányados, de esetleg lehet, hogy jobban lehetett volna máshol elkül, elkölteni ezt a pénzt. Ez pedig az európai számbevőzők jelentéséből is kiderül. Például építettek Spanyolországban 16 millió európai támogatással, és nem használják ezt a dokkot a spanyol kikötőben. Tehát, hogyha ilyen eszközöket rosszul használnak fel, akkor ennek legyenek következményei. Hiszen fennáll annak a veszélye, hogy ilyenek miatt még meg is dicsérjük ezt a magatartást. Äh, Tehát mindenképpen figyelembe kell vennünk a vitánk során ezeket a szempontokat is. Igenis, emeljük fel a hangunkat a negatív példák ellen, azonban äh, bátorítsuk a bizottságot, hogy a jó példákat, a legjobb gyakorlatot äh, domborítsa ki. Hiszen sokkal több a pozitív példa, mint a negatív. Így azok is, akik a vádlottak padján ülnek, csökkenthetik majd a hibahányadosaikat. Éppen ezért az ALDE véleménye szerint a bizottságnak a mentesítés előtt számot kell adnia. Hiszen a parlament csak is a bizottságon keresztül hathat oda a tagállamokra és a régiókra. Köszönöm. Köszönöm. Cornelia Ernst Köszönöm szépen. Az előadónak nagyon érzékeny téma, vissza is élnek vele. Igen, hát a nagy hiba hányados. Igen, nem működik a kohéziós politika, csökkentik el a forrásokat. Nagyon nehéz kérdés ez. És úgy gondolom, hogyha utal arra, hogy a hibahányadosok okait el is kell mondani, tisztázni is kell, már ez is alapvetően fontos a problematika szempontjából. Sok ponttal egyetértek, kettő problémás. Ez az ötös, tehát a bizottság által kezdeményezett kifizetések felfüggesztését egy kicsit kritikusnak tartjuk. Itt meg kell kérdezni, hogy helyes út ez? Esetleg az ötös ponthoz hozzászólhatnék. Számos kérdésben nem világos, hogy eh, milyen legyen a megfegyel, megfelelő kiegyenlítés. Hogyan lehet eh, megfelelően korrigálni itt a hibákat? Nem, nem tudom, hogy hogyan. Az utolsó pontot viszont kategorikusan elutasítom a következő okból. Én is üdvözlöm a bizottság fáradozásait, hogy egyszerűsítse az ellenőrzést. Támogatom. De hogy ex ante éves kijelentéseket kell tennünk, és a 2014-es támogatási periódus ezzel egyszerűbb lesz, azt én nem igazán tudom elképzelni. Szerintem itt egy újabb hibaforrást építenek bele. Itt az egész problematikát újra elő kell venni. Hiszen itt vannak bizonyos Európai Uniós előírások, és most még plusz kínozzuk a tagállamokat, hogy olyan hibákat hozzanak létre, amiket már lehetetlen utána korrigálni. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a bizottság hozzá szeretne szólni. Yeah, could I just before the... Mielőtt a bizottság szól, 100 68 regionális fejlesztési alap és 160. Milyen, mi ez, milyen, milyen arányt képvisel ez, hogyha el tudnám mondani? Köszönöm. És most átadom a szót a megjegyzésekre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, Brest úr, köszönjük szépen a jelentéstervezetet. Nagyon sok érdekes gondolatot találtunk ebben a jelentésben, és még egyszer köszönjük az önök támogatását. Ugyanis a kohéziós politika valóban nagyon sok bírálatot kapott az elmúlt években a pénzügyi irányítás miatt, és néha ezek a kritikák jogosak is voltak. Ezért indítottuk el a cselekvési tervet 2008-ban, hogy megpróbáljuk az irányítást javítani, és jobban koordináljuk ezt a tagállamokkal közösen. Szeretném jelezni, hogy általános értelemben a kohézió hiba rátája az első fejezetben látható, ugyanis részben a kohéziós alap, illetve a szociális alap más fejezetben szerepel. Ez így lehetővé teszi, hogy összehasonlítsuk a hiba százalékot az előző évekkel, és most a most likely error, vagyis a legvalószínűbb hibák esetében 5,1%, korábban 7,7% volt. A hatodik fejezetben látható ez a szociális alap esetében, de a regionális fejlesztési alap esetében jelezném, hogy nem bújik meg a szociális alap javulása mögött, hanem saját fejezetet kapott. És szeretném jelezni, hogy az éves tevékenység jelentésben 2000 2011-ben 3,1 és 6,8% között becsültük a hiba százalékot. Az Európai Számvevőszéktől kaptuk ezeket az adatokat. Ezt össze kell vetni a 11%-os plafonnal, ami 2006-2018 közötti időszakra volt jellemző. Tehát ez még mindig a hiba százalék alatt volt. Hatalmas javulást értünk el tehát. Az önök jelentésében is megjelenik ez a javulás. Ennek több oka is van, például a sokkal szigorúbb ellenőrzési politika. A rég, régió főigazgatóság végzi ezt az ellenőrzést. Aztán vannak olyan jogi eszközök, például a felfüggesztés, amiket nagyon is kihasználnak. 2012-ben ezeket is elemeztük. Általános értelemben 195 esetben függesztettük fel átmenetileg a kifizetéseket, és két esetben véglegesen felfüggesztettük a finanszírozást. A tagállamokkal közösen cselekvési tervet készítettünk a nehézségek leküzdésére. És ha a felfüggesztés megtörtént, akkor nem indulnak újra a kifizetések, amíg nem igazolja a kedvezményezet, hogy cselekedett. Ezen kívül fontosnak tartom jelezni, hogy a problémák nagyságrendjét is jelezzem. A hibák gyakoriságával kapcsolatban felhívnám a figyelmet, hogy a, az 59%-os százalékos arány, amit meghatározott az regionális fejlesztés alap esetére az állami számvevőszék, kisebb hibákat jelez, és a nem olyan pénzügyi jellegű hibákat tartalmaz, ami megvalósíthatatlanná tenni a projektet. Az ilyen mutatókat ezért elővigyázatosan kell kezelni. Tehát a a 168 auditált projekt 59%-ában találtak ilyen hibát. Igen, gyakran csak arról volt szó, hogy a piac értesítőben hiányzott az értesítés, vagy akár csak egy napot is késett hogyha három nappal később jelent meg a piac értesítő, akkor az is egy hivatalos hiba, ez is beleszámít az 59%-ba, de ennek semmilyen költségvetési kihatása nincs, és a projekt jó megvalósítását sem gátolja. Vannak súlyosabb hibák is természetesen ebben a hiba százalékban. És van egy, még egy számszerűsíthető hiba arány, számszerűsíthető hibák köre, ez 50%-a a már említett 5,1%-nak. Utolsó megjegyzésemként fontosnak tartom, hogy megjegyezzem, hogy az Európai Számvevőszék szerint a regionális fejlesztési alap tekintetében a 62%-os arány nagy részét el lehetne kerülni a mentesítési követelményeket eh, nem kellene szerintük betartatni. De az irányító hatóságok eh, nem bújhatnak ki az ellenőrzés alól a hibák megtalálása érdekében. Tehát 62%-ot meg lehetne előzni, nem többlet ellenőrzésekkel, hanem a meglévő mechanizmusok eh, tökéletesen hatékony alkalmazásával. Végül pedig az ajánlások ötödik pontjával kapcsolatban az a mondat, amit idéztünk, az különösen abból a jelentésből származik, amit 2012-ben készített az Európai Számvevőszék, és ez a 2000 és 2006 közötti időszakra vonatkozik. Itt számos programot ellenőriztek, és minden esetben, ahol probléma merült fel, ők is vizsgálódtak. Itt pénzügyi korrekciókat indított a bizottság, és a tagállamok is módosították a programokat. Az állami számvevőszék szerint a 2006-os záráshoz túl későn kezdték el ellenőrizni, hogy megfelelően kompenzálnak -e ezek a mechanizmusok, és ezért azt javasoltam, mi pedig megígértük az előadónak és a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságnak is, hogy készítünk egy beszámolót a zárás állapotáról, és a 2000 és 2006 közötti teljes időszakra egy korrekciós rátát fogunk meghatározni, hogy megmutassuk, milyen hatással járnak ezek a bizottsági korrekciók magukra a programokra. A második szempont az, hogy a bizottság minden erőfeszítése ellenére még mindig léteznek olyan programok, amelyeket rendszeresen problémák sújtanak. Ezzel mi is egyetértünk, de úgy véljük, hogy ez is az üres vagy tele pohárhoz hasonló kérdés. 2007-2013-ban csökkent a hiba százalék, és ez mindenképpen pozitív fejleményeket jelez. A, azt mondhatom még el önöknek, hogy a százországi projektek esetében nagyon sok volt a hiba, de együtt dolgoztunk velük, és így sikerült egy kiváló programmá tenni ezt. Emlegethetném még Görögországot is, ahol nagyon jelentős pénzügyi korrekciókat kellett végrehajtani 2000 és 2006 között, de jelentős javulás következett be az ezek utáni időszakban. Szorosan együttműködünk ezekkel a programokkal, rendszeresen auditáljuk őket, és a kockázatokra összpontosítunk, hogy leküzdjük a problémákat. A 2011-es statisztika nem teszi lehetővé azt, hogy egyes tagállamokra koncentráljunk a hiba százalékokkal kapcsolatban, ellentétben a korábbi évekkel. Hogy miért? Azért, mert a felfüggesztést még akkor tudjuk helyi szinten kezelni, amikor még nem került sor téves kifizetésekre, és így a hiba százalék sem emelkedik meg még jobban. Ezek a folyamatok tehát a jó irányba mutatnak, köszönjük a az állásfoglalás tervezetet, ez szintén a jó irányba mutat, és szeretném jelezni, hogy a tanácsban most arról beszélünk, hogy a tanácsi állásfoglalás tervezet tekintetében is van egy megosztottság az üres pohár és a telepohár elvét támogató tagállamok között. És elismerjük Olbricht úr politikai állásfoglalását, és azt, hogy ő támogatja a kohéziós politikát, és hogy a bizottság és a tagállamok is erőfeszítéseket tesznek ennek a fenntartására. A jövőben ennek köszönhetően az eredményekről és a hatékonyságról szóló vitára koncentrálhatunk, hogyha sikerült megerősíteni a rendszert és megoldani a, szabálytalanságokkal kapcsolatos problémákat. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen! Még nincs vége a vitának, hiszen eh, szerintem a bizottság hozzászólása most eh, újabb felszólókat inspirált. Bostinár úr és Celler úr, köszönöm szépen. Danuta, üdvözlöm Olbricht úr jelentését, és lenne néhány megjegyzésem. A jelentés végéből kiindulva, hogyan képzeljük el a reális helyzetet? Tehát eh, csökken a hiba hányados, vagy sikkasztás történik, a tényekből indulunk ki, vagy nem? Hiszen óriási számokról van szó. Politikusként gondolnunk kell mindenképpen a sikerekre is, az eredményekre. Mindenképpen konszolidálni kell az adminisztrációs kapacitásokat, hogy projekteket hajtsunk végre. Enélkül nem hiszem, hogy reménykedhetünk egyáltalán a projektek végrehajtásában. Erről van szó. Üdvözlöm az Európai Bizottság nyíltságát. Amikor az új 2014-jel kezdődő periódus kezdődik. Tehát minden alap számára kellene intézményi és adminisztrációs kapacitás növelés. Meg kell néznünk néhány esetet, amelyek problematikusak voltak, például Romániában. Tehát Romániában nagyon hosszú reakció idő volt, amíg a riasztó jelek érkeztek a bizottság részéről. Tehát valamit még mindenképpen eh, tenni kell. És eh, ez a régió és egyéb auditálási, régió főigazgatóság és egyéb auditálási intézményekkel is összefügg. A elnökség tudja, hogy van egy eh, bizottsági dokumentum. 2011 nyarán készült ez és igazából ősszel kapta meg eh, Románia. Ezzel kockáztatta azt, hogy a kohéziós alapok eh, részét nem kapja meg. 2011-ben nagyon gyenge választ kaptunk, és a bizottság viszont teljesen elégedett volt. Nagyon sok eh, vita volt a folyosókon, az irodákban. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak ki kell jelenteni feketén-fehéren, hogy mikor mit kell tenni ilyen esetekben. Azonnal kell reagálnia. Nem szabad a bizottságnak késledelmesen, késedelmesen riasztani az adott tagállam hatóságait, hogy valami rossz volt, hiszen így a segítség megszakad. Ki fizet, hogyha ilyesmi történik? A közösség fizet. Ennek pedig mindenképpen eh, negatív hatása van a felszívó képességre. Esetleg eh, az összegek felszívó képessége nulla is lehet ilyen esetekben. Mindenképpen eh, jogi mechanizmusokat kell kialakítani, hogy a tagállamokat kényszerítsük, hogy a riasztójelekre válaszoljanak. De probléma van még itt a politikai klientúrával is, hiszen eh, itt elég gyakran eh, emiatt történnek csalások. Eléggé gyakran mm, van eh, politikai retyerútja. És Romániában voltak ilyen esetek multinacionális cégeknél. Romániában. Úgy gondolom, hogy mindenképpen jelezni kell, hogy milyen legyen a helyzet a szerződések, alvállalkozói szerződések esetében. És ez vonatkozon termékekre, szolgáltatásokra is. csalás elég gyakran történhet azért, mert az árak nagyon felmennek, amikor közbeszerzés van, vagy amikor bizonyos érdekek bekerülnek a körforgásba. Azt szeretnénk elérni, hogy egészséges felszívási szint legyen. Így tudjuk igazából a felhasználás hatékonyságát is javítani. Az európai alapok használata itt nagyon lényeges. Szeller kolléga? Köszönöm szépen. Elnök asszony, amit Tajder kolléga, illetve Bocsináru mondott, ehhez csatlakozva, és hát amit Jan Olbricht előterjesztett, azt gondolom, arra figyelnünk kell, hogy a kohéziós és strukturális politikát ne állítsuk rossz fénybe ne tüntessük fel rossz fénybe. Az ír elnökséggel arra mutattunk rá, hogy a strukturális és kohéziós politika mennyire fontos mindennek előtt a válság által érintett régiókban, vagy ott, ahol szociális lemaradás van, tehát hogy lépni lehessen, de hogyha most valaki azt olvassa, hogy 98 F-re kifizetés, tehát regionális fejlesztési alap a 178-ból hibás, és egy újságíró azt, ezt látja, akkor rögtön azt mondja, hogy huha, itt megint csak pazarolják a pénzeket. Vagyis elemezni kell, hol van visszaélés, és hol használnak fel pénzeket őrül dolgokra. Ez nem fordulhat elő. Nézzük meg, hogy milyen hiba típusok vannak Olbrit kolléga rámutatott, hogy ez gyakran a nemzeti pályáztatási joggal, a közbeszerzési joggal függ össze. Aztán ez a 27 tagállam esetében igencsak eltérő, és igen érdekes patchworköt ad. És a munkatársak a tagállami szinten, a helyszínen azt hallják, ugye főleg, hogyha tisztviselők a hibát követtek el, akkor ez oda vezet, hogy vissza kell fizetni pénzeket, és ti vagytok a kárfelelősök, ami persze oda vezet, akkor azt mondják, hogy jó, én a témához hozzá se akarok nyúlni ezek után. Ilyen veszélyek vannak, és ezekkel szembe kell mennünk. Azt gondolom itt az ideje egyébként előkészítve a jövőbeli támogatási politikát, hogy az Európai Unióban a közbeszerzési jog harmonizációját egy kicsit elővegyük, mert ez úgy tűnik a központja annak, ami történik, és itt állapítjuk meg a hibákat, és ez vezet el oda, hogy az alsóbb szintű közigazgatási munka lebénul a strukturális projektek esetében, amiket eh, az Európai Unió támogat. Aztán egy másik dolog, a számbevőszékek eh, vizsgálata. Mindig úgy csinálunk, mintha a számbevőszék mindjárt a szentélek után következne fórumként. Ismerem én ezt, az igazság az, hogy a számvevőszék eh, azt a tendenciát táplálja, hogy addig vizsgálok, amíg nem találok valamit. Vagyis egy bizonyos nyíltságra szükség lenne itt is. Köszönöm. Thank you. I, I'm sorry, but... Köszönöm. Sajnálom, de nem túl jól értettem. De szeretném most megismételni a kérdésemet a bizottság irányába. Tehát, hogyha a kifizetések csomagját kiválaszt a számvevőszék, hogy megvizsgálja, akkor ezt a módszert használja. Ez így van. Azonban szeretném érteni, hogy milyen régi a régi kifizetések, amelyek 2011-ig történtek, reprezentatív módon kerültek kiválasztásra a számbevőszék részéről, és ez 160 eh, millió regionális fejlesztési alapból kifizetett eh, összegre vonatkozott. Tehát ez, eh, ez a 168, ez, ez hogyan látható konkrétabban? Sorry, Mrs. Chair, I, I thought... Elnézést. Azt hittem, hogy a frekvenciára vonatkozott teljesen igaza van, nincs itt a kifizetések száma, amelyeket a régió főigazgatóság tett, de 370 programra vonatkoztak ezek a kifizetések a regionális fejlesztési alapból. Tehát itt IPA, EU, SF projektek voltak a bíróság, illetve elnézést, a számvevőszék lenne a megfelelő partner itt, hogy tőlük megkérdeze ezt, de 80 tranzakciót vizsgáltak meg, ezt általában reprezentatív mintának tartják. A bizottság nem szeretne nem szeretné ezt kommentálni, nem szeretné kommentálni a számvevőszék módszerét. Tavaly a Kont bizottságban megfelelő módszernek tartották ezt, ezeket az auditálási normákat. Egy megjegyzést kell tennem. A tagállami számvevőszékek is bizonyos program mintákat választanak ki, amelyek reprezentatívak. Az viszont általában homogénebb jellegű, mint az Európai Számvevőszék vizsgálata. Amikor megvizsgáljuk az egészet, az összes EU-s kifizetéseket, ebben tudományos módszerrel kell eljárni. És hogy most egy utalást adjak, egy közbeszerzési terület, amelyet százszázalékos hibahányadosra ítélt a számbevőszék. Tehát ez százszázalékos ítélte, és ez nagyon, és egy projekt volt ilyen. Tehát amikor elmondtam, hogy a közbeszerzéssel függ össze a hibahányadósok nagy része, akkor az egy nemzetállami, egy tagállami hiba. Tehát ez azt jelentette, hogy azt jelenti, hogy nyilván a tender kiírásban voltak hibák. És óriási kihatása van ennek a számbevőszék módszertanára. Köszönöm. Tehát több mint 300 program kapott finanszírozást a regionális fejlesztési alaptól, és ez 168 Hát ez egy nagyon kis százalék. Most már értem a módszert, és értem, hogy miért vannak eltérések. Jan? Itt megpróbáltam számokat megtalálni. Itt van a... Tehát a 32 ezer a össz... Az energia az 900, tehát itt körülbelül a 30 ezer. És 180 a mintavételek száma. Tehát ez a mintavétel módszere. Mi nem csak politikusok vagyunk, hanem hívő emberek is, és elhisszük, hogy fontos példákat, mintát találni. Néhány tagállam nyitottabb, néhány tagállam viszont kevésbé nyitott ebben a tekintetben. Mindenesetre köszönöm a hozzászólásokat, és nagyon gyorsan reagálok is ezekre. Ez egy régi történet, és a szokásos történet, hogy van itt ez a vita a számvevőszékkel, ugye illetve a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsággal folytatott vita. Itt, itt arról van szó, hogy a hatékonyságot hogyan mérjük, nem a hibákról van szó, és hogyan lehet elkerülni azt a helyzetet, hogy eh, itt van a projekt hiba nélkül, és hatékonysága viszont szintén majdnem nulla. Másrészt eh, pedig nagyon sok a hiba, viszont hatékony is egy projekt, ilyen is van. Nem tudjuk igazán a választ. Zöldfényt kap elindultak a dolgok a számvevőszéktől. Itt időnként vannak valószínű hibaszintek, stb. stb. Aztán a következő pont, mi most nem csalásról beszélünk, az egy más dolog, az az Olaf témája. A számvevőszék hibáról beszél. A hiba nem csalás önmagában ezt alá kell húzni, nem szabad elfelejteni, mert különben nagyon nehéz helyzetbe kerülünk hogy most mit javasoltam én a véleményemben. Először nézzük meg a frekvenciát, tehát a több mint 50 százalék. Aztán következő pontban az szerepel, hogy egy végső értékelésre van szükség. A frekvencia, a sűrűség nem feltétlenül mutatja be, hogy mi a valós helyzet a terepen. Aztán nagyon fontos az ötös pont vonatkozásában. Persze nem egészen világos a logikája ennek a pontnak. Ugye itt az szerepel, hogy de nem elégedett a számvevőszék. Egy kicsit furán hangzik ez így valóban, de a felfüggesztés és a korrekció adott esetben az így mondja az Európai Bizottság. Ez egy tendencia, és azt gondolom, hogy el kéne menni a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsághoz és a kollégákat meghallgatni, hogy több korrekció, több felfüggesztés, több ellenőrzést és kevesebb pénzt követelnek a kohéziós politika számára. Azt gondolom, hogy a módszer ó, ilyen, és ezt sokan nem jól látják, vagy nem, nem tartják jónak, tehát a cselekvési tervet hatékonyá kell tenni mindenképpen. Köszönöm szépen, hogy ez egy rövid vélemény, de segítenek nekem kidolgozni a lényeget, kidomborítani a lényeget. Látjuk, hogy a, a, el kell írni, hogy a szakpolitikával szemben megváltozzon a hozzáállás. A módosítások határideje, módosítójavaslatok határideje, most úgy döntöttünk, hogy január 28-a lenne a módosítók előterjesztésének határideje, ez szerintem hétfő, 12 órakor. Január 28-a 12 óra, ez a módosítók beterjesztésének határideje. Most pedig a 9. pont következik a napi rendünkön. Ez egy vita az előadóval, méghozzá az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések megállapítása. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy kiosztottuk minden tagnak és póttagnak egy négy oszlopos táblázatot, amely bemutatja a tárgyalások folyamatát és itt vannak eh, ideiglenes kompromisszumok is számos témában. Abban bízom, hogy eh, ez eh, Van Nistelrooy kollégának is tetszik, és ő mutatja be a jelenlegi státuszát ennek a folyamatnak. Szerintem el kéne mondani, hogy Konstanca sajnálja, de nem tud jelen lenni és a Lambert kolléga fogja őt képviselni. Lambert, tied a szó, és utána marad némi időnk vitára. Hatkor van a koordinátorok ülés, addig be kéne fejezni. Persze nem túl sok ez az idő, de holnap is akár folytathatjuk, ha nagyon fontos a kollégák számára. Köszönöm szépen. Pillanatnyilag tényleg rámutathatunk hogy miben állapodtunk meg a ciprusi elnökség végén. Ez egy megállapodás, amely a mandátumunk alapján született meg. Megkaptuk a mandátumot abban a formában, ahogyan az volt, és ezen az alapon tárgyaltunk, ezen a mandátum alapon, és megadja a pozíciókat és a szövegek, amiket bemutattuk, a képviselők, a frakciók, és eh, késő volt, de végül is belementünk valamennyien az első részsel kapcsolatban, a tematikus blokkal kapcsolatban, a megállapodásban röviddel karácsony előtt a stratégiai programozás tekintve. Ott voltak az árnyék előadók is, jó, most nem akarunk elveket ismételni, stb. Talán rámutatunk konkrétan az egyes cikkekre, nézzük meg magát a szöveget, ami elérhetővé vált, és hát próbáljunk egy kompromisszumra törekedni, mert, mert tehát a tárgyalások erről szólnak. És ha ez így van, akkor röviden kitérnék az egyes cikkekre. És eh, ezt az információt most vitára bocsátjuk, eh, és abban bízunk, hogy később ezt folytatni tudjuk, és a következő szavazáson, majd amikor a többi részt is sikerül majd lezárni előtte persze. Az első cikket nézzük meg. Ugye itt vannak a nevek. A regionális egy megállapodás, európai strukturális és beruházási ö, alapok. Ö, a nevet viseli, ez itt az új elnök végül is hasonló szellemben nyilatkozott. A mi ötletünk volt, hogy a beruházást is vonjuk be ide, és az öt alapot így egybe fogjuk, átöleljük, két oldalról vizsgáljuk a definíciókat egyébként, és elmondhatom, hogy a makroregionális stratégia esetében és a tengeri stratégia esetében is a szöveg kompromisszumokra épül. Ez a feladatunk. A tanács egyébként új ötletekkel is előállt, konkrét ajánlásokkal, konkrét célokkal kéne foglalkozni, mondták, de jó, a második cikk mi úgy látjuk, hogy most már elfogadható. Nézzük meg a negyedik cikket, ez egy tényleg fontos cikk. Itt a partnerség pozíciójáról van szó. A tanács ebben az esetben azzal állt elő, hogy igen, de méltányolni kell a tagállamokban az intézményi jogi keretet. Vannak országok, ahol nemzeti programmal dolgoznak, és más országok pedig egészen más struktúrákat alkalmaznak. Föderalisztikus felépítésű államokban van ez mindenek előtt így. Vagyis mm, fontos továbbra is, hogy a partnerek, a választott testületek a városi szinten, régiós szinten is legyen, jelen legyenek, és a kohéziós, kohézió érdekében dolgozzanak. Milyen fogadtuk a tanács részéről a szubszidialitás elvének alkalmazását az intézményi keret esetében. A közös stratégiai keret a nemzeti reformokkal együtt tekintendő a negyedik cikkben. Aztán az ötödik cikk itt megint csak a partnerség, többszintű kormányzás. A vita után egy olyan szöveg alakult ki, amely azt mondja, hogy a nemzeti szabályokat betartjuk, ez realitás az Európai Unióban, és megállapodás született abban, hogy az összes fontos partner, helyi partner részesülhet, vagy részt vehet az összes előkészületi szakaszban és végrehajtásban is, végrehajtási szakaszban is a regionális politikában. A magatartási kódexre is hivatkoznak az ötödik cikkben. Az elején ezt nem akarták a tagállamok, és mégis megszületett. Ez egy gyakorlati megoldás, és elfogadták. Aztán a hetedik cikk, meg kell említeni, ez a horizontális elmeket tartalmazza, amivel sok mindent meg lehet oldani, nő és férfi egyenlőség, ez mindenhol benne van aztán akadálymentesítés a fogyatékkal élők számára, különböző árnyékelőadók más szakbizottsági előadók is ebben egyet tudtak érteni elég gyorsan itt a horizontális témákban. Aztán a nyolcadik, ügy, nyolcadik cikk ugyanez, tehát az ökorendszer védele, védelme, környezetvédelem, stb. biodiverzitás, ez is egy ilyen általános dolog, amit figyelembe kell venni. Aztán a 13. cikk az átláthatóság. Ez is egy fontos felvetés a mandátumunkban, épp beszéltünk erről. Kis, kisebb bürokrácia, ez is szoba került a következő időszak vonatkozásában. 14. cikk. Itt leadtunk valamit. Az öt ez egy partnerségi megállapodás, nem partnerségi szerződés, ezt fogadtuk el végül, és ebbe bele kellett menni, mert a szerződés, a kontrakt szó, hát eh, nem volt elfogadható számukra. Tehát ez egy úgynevezett vörös vonal volt, amit nem léphettek át eh, a tagállamok. Ők azt mondták, ez a nemzetállammal szembe megy, nem jó így. Ilyen értelemben tehát ez egy tényleges változtatás, itt lemondtunk valamiről, aztán beszéltünk és egyetértettünk a gyorsított felülvizsgálati eljárásról, ahol szükség van a tagállamok. A partnerségi megállapodásban azt szeretnék, hogy legyen kevesebb pont, kevesebb pontot tartalmazzon ez. A kezdetektől fogva mondtuk azt, hogy ez egy integrált dokumentum legyen, és nem csak rámutatni egy-egy pontra, hanem a partnerségnek legyen ez egy jó megközelítése, ez nagyobb rugalmasságot kell, hogy adjon, nem annyira pontszerű legyen, eh, hogy ezt az operatív programokban jobban lehessen használni. Ez 14. cikk, mégis megállapodtunk az EU struktúráról, az 15. cikk, hogyan fogadjuk a partnerségi megállapodás felülvizsgálatát, gyakorlati pont megyet tudtunk érteni. A 23. cikk, a programok előkészítése, ez tényleg nagyon fontos. A több eh, alapra vonatkozó programozás, ezt így akartuk, ezt sikerült megmenteni. Ez is egy gyakorlati felvetés egyébként. Itt vannak a követelések, az elvárások, hogy eh, a programokat az Európai Bizottságnak hogyan kell beterjeszteni, stb. Ebben is teljesen tudtuk érteni, 24-es, csak hogy megemlítsem, a programok tartalma a hozzájárulás az alapokhoz, a regionális stratégiák témája került be ide, ahogyan ez már a definíciókban szerepelt. Aztán az indikátorok, a mutatószámok, hogyan tudjuk ezeket meghatározni, ezeket az akciókat. A 25. pont folytatja ezt ez a horizontális kompromisszumot tartalmazza a közös stratégiai kerettel kapcsolatban. LTC e programok, mert kolléganő ismeri ezt nagyon jól, ezeket el lehet fogadni, mielőtt elfogadnánk a partnerségi megállapodást. 26. cikk a programokra vonatkozó rendelkezés, a horizontális elvek, ez a 5-7-8. cikkben is szerepelt, mert aztán egy kulcsfontosságú cikk következik. 87. cikk az operatív programok esetében. Itt az elfogadás, a módosítás témája merül fel. Itt a tanács nagyobb rugalmasságot szeretett volna, és az volt az ötletük, hogy az operatív programot osszuk fel, és nagy részletességgel vizsgálni kellene, vagy kellett ebben az esetben, hogy mi, mit lehet másképp csinálni, mint a partnerségi megállapodásban. Elolvashatják a 93. cikk, a kísérleti projektek témája, ezt 5 millióra csökkentettük, eredetileg 10 millió szerepelt ehelyt. És ezek lennének a legfontosabb dolgok, és a kérdésem a kollégák felé, itt volt a vita, lefolytattuk, itt, voltak a, itt volt a háromoldalú párbeszéd. És az árnyék előadók is úgy gondolják, akik ott voltak, hogy elfogadható kompromisszumokba mentünk bele, ezért fogadtuk el a magatartási kódex megközelítését, és ezért volt az, hogy egy plusz szöveget is alkottunk az Európai Bizottságról, együtt a tanácssal persze. Voltak bizonyos szövegek a visszaható aspektusokat tekintve. Ezt el lehet fogadni szerintem, én el tudom legalábbis fogadni, mert tudjuk, hogy a tagállamok már most is úgy vannak vele, hogy, elő, hogy ők szeretnék előkészíteni a partnerségi megállapodást, mert ha ez nem megy, akkor 2014-ben nem fog működni a dolog, és nem akarják, hogy megbüntessék, szankcionálják őket az előkészületek során. Kellene egy megállapodás, és hát később lehetőséget kell adni a módosításra, és, és pénzügyi szempontból ne kerüljenek hátrányba. Tehát a szöveg, ez nem a mi szövegünk, nem így akartuk ezt a szöveget, de ez észszerű végül is valahogy. A tagállamok is azt mondták, hogy kezdjék el az előkészületeket, teremtsük meg a lehetőségét ennek, és készítsünk egy dokumentumot. Aztán a megfelelő keretről beszélünk. Itt az írelnökség alatt nagyon pontosan keressük a célokat, a tematikus célokat, a négyes és a hetesnél beszélünk erről. Ezt a parlament által eldolt módon el, elfogadták, még nem végleges. Egy első vita volt az ESF Erről is folyt tárgyalás már a foglalkoztatási szakbizottságban. Megnéztük, hogy mi történt ott, és tudjuk most, hogy előadóként a mi rendeletünkben ezt kezeljük, de anyagilag nem igen tudok mindent elfogadni, amit ők a tárgyaláson követeltek az Európai Szociális Alappal kapcsolatban. Van egy dolog, amelyik a tanácsot érintette, százalékos arányokat másképp szeretnének az szociális alapban támogatásra fordítani. A mi szövegünkben úgy mi azt akartuk, hogy legyen nagyobb rugalmasság, legalábbis utalási jelleggel ezt tettük. Az Európai Bizottság százalékos arányát fogadtuk el, és az Európai Bizottságnak lehetnek idevágó ötletei. Tehát egyrészt látjuk a kiadásokat az orrámokban, és az új százalékos arányokat. Így az Európa Andor úr, a, ő az, aki ebben részt vett, és mi kértük meg őt, hogy a munka alapján ő is vegyen részt ebben a munkában. Vagyis cikről cikre lehet, hogy nem kell megismételni legközelebb. Tehát lehet, hogy nem tudjuk formálisan elintézni a dolgokat, de csíkra tehetjük a dolgot. Köszönöm szépen. Most megnyitom a szó, megadom a szót a kérdésekre. Jan Olbricht, van egy kérdésem a magatartási kódexel kapcsolatban. Mi a helyzet, milyen szinten kívánnak megállapodni? mit ír elő. Ez egy általános kérdés, de szerintem fontos. Uh, any other comments or questions? Van-e más hozzászólás vagy kérdés? Koleszka Bobinska kolléga. Köszönöm szépen. Inkább angolul fogok beszélni. Amikor a kollégám a tárgyalásokról beszélt, akkor el tudom képzelni, hogy mennyi feszültség, munka és idő ment bele ebbe a munkába, tehát ezt szeretném neki megköszönni. Egy rövid észrevételt tennék, új körülményekkel van dolgunk. És talán elgondolkodhatnánk azon, hogy ezeket figyelembe kell levenni. A kohéziós politikáról és energia politikáról szóló jelentésemet a plenáris ülés elfogadta a legutóbbi Strasburgi ülésszakon. Itt szorosan együttműködtünk az ALDE beli kollégákkal, és a jelentést elsőprő többséggel támogatták a képviselők. Tehát az abban szereplő pontok közül néhányat, ami újdonságnak számít, de amit elfogad a parlament, esetleg meg lehetne vitatni a tárgyalások során, hogy ezeket ott is figyelembe vegyék. Köszönöm szépen. Köszönjük. Nikos Kusahalos, aztán Cornelia Ernst. A magatartási kódexsel és a partnerségi megállapodással kapcsolatban is nagyon pozitív a véleményem. A régiók nagyon alacsony szinten vonultak be a regionális fejlesztési tervek megalkotásába. De amit itt meg kell vitatni, itt az az, hogy nagyon fontos ez a részvétel. Még akkor is, hogyha ez törvényileg nem megkövetelt, mégis nagyon nagy mértékben hozzájárul a projektek hatékonyságához és a regionális fejlesztéshez. Nem tudom pontosan, hogy mi volt a kompromisszum eredménye. Bár nem született jogszabály, ez a részvételen alapuló eljárás és a közös vita és együttdöntés nemzeti szinten is megvalósul? Részt vesznek ebben a regionális hatóságok, tanácsok és a civil társadalom? Tehát még mielőtt megszületne a végleges regionális program, és aláírnák a megállapodást a tagállam és a bizottság között, vagy ez nem szerepel a megállapodásban? Cornelia Ernst. Cornelia Ernst. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőknek a jó munkát. Egy kérdésem van. A végén azt mondta Nisztelról úr, hogy az Európai Szociális Alapoknál nincs a százalékoknál támogatás. Tehát most itt a szegénységi kvótáról van szó, nem értettem pontosan. Und gibt es noch andere Vagy van-e más vita még itt a százalékokról? Uh, thank you. Köszönöm. Nincs egyéb felszólási igény. Tehát akkor Lambertnek adom vissza a szót. Köszönöm. Az utolsó kérdéssel nyitok. Az Európai Szociális Alap esetében a bizottság tett egy javaslatot, hogy hogy az alapoknak mely részét kell a szociális alapokra szánni. Igazából erről beszélünk csak. Ja, ez az egyetlen százalék, amiről beszélünk. A tanács pedig variált. És ez az Európai Bizottság javaslatától eltérő volt. Mi parlamentként azt mondtuk, hogy a Európai Bizottság százalékát követjük. Tehát még megvan annak a lehetősége, hogy megnézzük, hogy a gyakorlatban hogyan lehet ezt megvalósítani. De e- mind a két százalék a mandátumunkba tartozik. Ahogy már az előbb említettem, reméljük, hogy Andor úr bemutat nekünk egy elképzelés, hogy hogyan óhajtja ezt végrehajtani az elkövetkezendő években. De most pillanatilag a különbségeket vizsgáljuk. Ebben a tekintetben már van egy megállapodásunk, egy rendszerről, amely működik a jelenlegi periódusban. Tehát egy ország variálhat a szükségleteknek megfelelően régiók differenciálásával. Hogyha elérik a százalékot valamikor a szakasz alatt. Mi közelebb állunk a bizottság javaslatához, mint a tanácséhoz pillanatnyilag. Akkor annak a kérdése, hogy az ötös cikkben hogyan állapodunk meg. A partnership elvét a nemzetállamokban kell megvalósítani. Természetesen követniük kell a tagállamoknak az előírásainkat. Nem attól függetlenül, hogy az országnak a struktúrája milyen hogyha vannak választott testületeik, egyéb partnerek, meg kell találnunk őket, egy bizonyos rendet kell nekik adni, így vizsgáltuk. Tehát nem akarunk az ország szisztematikus rendszerszerű vitájába beleavatkozni. De az alapok megkapásához a feltételek alapján kell viselkedni. Tehát ez a válasz. Tehát csak így működik a szubszidiaritás. Tehát az országok saját felelőssége fontos. Egyidejileg pedig élénken készítjük elő a partnerekkel történő együttműködést. Jan Olbricht kérdése a viselkedési kódexről, igen, amit én elmondhatok, az az, hogy igenis lesz ilyen viselkedési kódex. Ez az első. A második kérdés az, hogy hogyan kapjuk meg. És pedig eh, felhatalmazáson alapuló jogi aktus formájában. megállapodtunk ebben, delegált aktus lesz, és a 5.3 pontban a fő elemek kerülnek említésre. A, ha a tanács elfogadja ezt a kódexet, és a partnerségi megállapodást akkor működésbe lép. Adtam információt erről, mondjuk egy nyilatkozatot, a jogi szöveghez, szükséges volt, hogy garantáljuk a megfelelő viselkedést. A tanács elfogadta, utalással erre a nyilatkozatra. És parlamentként, tanácsként elfogadjuk, és utána később megjön a felhatalmazáson alapuló jogi aktus. Igen, Kolaszka Bobinska képviselőasszony, ne felejts el, hogy van egy mandátumunk. És először a mandátum jön. És Markus Piperrel az ő összekapcsolási eszközről szóló jelentésével, tehát ha megvan a mandátum, akkor rendben. Vannak változások. És akkor ezekről szavazunk, azonban most még nem látjuk ezeket. Másként megfogalmazva, hogyha elfogadnak egy saját kezeményezésű jelentést, akkor ez befolyásolhatja a mi vitánkat, amikor ezekről a cikkekről beszélünk, vagy amikor szavazunk később itt a szakbizottságban. Tehát mindig van befolyásolási lehetőség, de nem változtatjuk meg a mandátumot. Hiszen a mandátum az alap. Úgy gondolom, hogy ezen tudunk dolgozni. Szeretném ismételni, hogy az egész folyamatban fedélzeten vagyunk, és amiben most megállapodunk, az elfogadható lesz. Én nem kapok válaszokat, jelzéseket a kollégáktól, amelyek más irányba mutatnának, tehát hogy nyissuk újra a vitát. Lehet, hogy később igen. Ahogy Kolaszka Bovinska asszony mondta, hát most ez könnyű mondani, de nagyon kemény tárgyalások lesznek, ez igaz, de végezetül jön az eredmény. Uh, no more comments. Ha nincs több megjegyzés, akkor hozzáfűznék még valamit. Köszönöm szépen Lambert ezeket az információkat. Én is elmondanám a kollégáknak, főleg azoknak, akiket soha nem érintett eh, ez a tárgyalás. Ez a dokumentum, amelyet kiosztottunk, ez egy négy oszlopos dokumentum, munkadokumentum, intézményi munkadokumentum, amelyek részt vesznek a tárgyalásokban. Természetesen visszatükrözi, hogy eddig mit értünk el. Tehát stratégiai programunk van. És a tárgyalások ezen eredménye már validálásra került a parlament által, a tanács által is, de természetesen még változhat, amíg nem fejezzük be az egész folyamatot. Tehát ben nem egyeztünk meg, amíg nem egyeztünk meg mindenben. Tehát ez a négy oszlopos dokumentum, és főleg ami a negyedik oszlopban van, változhat. Tehát önök fogják ezt a dokumentumot használni a megbeszéléseiken, vagy a régiókban, amikor az érintettekkel beszélnek. Tehát ez egy zajló folyamat. A tárgyalások. szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy szeretne-e hozzászólni. A bizottság is részenek a bonyolult folyamatnak. Igen, nagyon rövid leszek. A bizottság részéről gratulálhatunk a parlamentnek, hiszen olyan szöveget hozott létre, amely nagyon korán készült el. A megalapodási folyamat nagyon korai fázisában. A bizottság néha dolgokat, néhány dolgot jobban szeretne, de kiegyensúlyozott szövegről van szó. Szeretnénk megköszönni a parlamentnek, hogy néhány fontos elemet megvédett a bizottság javaslatából. De most néhány pontra kitérnék. Itt a egyik megállapodás az volt, hogy a bizottság nagyon, gyak, nagyon gyorsan jelentkezik majd a viselkedési kódex tekintetében. Megtörtént, kiosztottuk a tagállamoknak a viselkedési kódex tervezetet, a parlamentnek is kiosztottuk, és nem sokára újra tárgyaljuk. Most a regionális hatóságok bevonása, amit Van Nistelrooy úr mondott, ez az 5.1-esben szerepel, új elem, az, hogy a tagállamok partnerséget kell, hogy szervezenek a kompetens helyi hatóságokkal. A bizottság ezt javasolta, és ez szerintem egy kis fényt visz a szövegbe. És az Európa Szociális Alapok nagyon fontos a bizottság számára. És a parlament közelebb áll hozzánk, mint a tanács, az alapvető elképzelés az, hogy főleg gazdasági nehézségek idején megfelelő méretű kritikai tömeg kell, hogy befektessünk az emberekbe, a humántőkébe. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt a további viták során is fenntartjuk. Egy végső megjegyzésem, hogy visszatérjek az ír elnökségre, Üdvözlöm kötelezettségvállalásokat, hogy a csomagban megállapodjunk még nyár előtt, támogatnánk a szakbizottságok munkáját is, hogy jobban elérjük célénket. Köszönöm. Uh, thank you, especially like this part of you. Köszönöm. Nagyon tetszett ez a megjegyzés, hogy vannak olyan elemek, amiket a bizottság nagyon szeret, és vannak olyan elemeket, amelyek nem szeret a szociális alapok tekintetében Lambert azt mondta, hogy ez az egyik legnehezebb téma. És sokáig fog tartani, amíg sikerül a tárgyalásokat lezárni. Meglátjuk a februári tanács után, hogy mi lesz. Nehéz lesz Péter Perkovica megállapodni. De mindenképpen a kritikus tömegre szükség van, amit az emberi tőkébe befektethetünk. Figyelembe kell vennünk nagyon konkrét helyzeteket hiszen említésre került, hogy néhány régió fejlettebb kategóriába került, és éppen ezért nem kap annyi segítséget. Tehát meg kell vizsgálnunk a szociális és a strukturális alapok kategorizálását. Nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek bizonyos régiók, és fenyegeti érzik magukat. Tehát itt is kihívás, hogy hogyan biztosítsuk azt, hogy megfelelő mennyiségű tőkét fektetünk be az emberi erőforrásba. Ne legyen olyan helyzet, ahol a hatékonyság szenvedhet. És nagyon nehéz lesz megfelelő rugalmasságot találni, amely nyugat álmot ígér. Hogyha jól értem, lezárhatom ezt a pontot, és az általános szabáról a vitát, és akkor most elkezdeném a koordinátorok megbeszélését. Tehát megkérek mindenkit, hogy hagyja el a termet azok kivételével, akik megosztják velünk ezt a fél órát. Remélem, hogy az összes koordinátor itt van, vagy jön. Could somebody call uh, François Alfonsi? Valaki szólna François Alfonsinak? They are, they are trying. Okay. Good.